meine Hölgyeim és Uraim! Sehr verehrten Damen und Herren! Ich Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pillanatnyilag csak öt kollégát számoltam itt a teremben, de tekintettel arra, hogy már egy negyed óra eltelt, azt hiszem lassacskán azért mégis érdemes volna elkezdenünk. Amúgy is be kell jelentenem néhány dolgot, így a napirendnek megfelelően. Most ide raknak elém egy újabb cetlit, remek. Akkor térjünk az egyes napirendi pontra, ez maga a napirend elfogadása. Számos korrekciót hajtottunk végre. Először is, hogy a Castex asszony nem tud eljönni, mert valamilyen repülőtéren ragadt, ami azt jelenti, hogy Castex asszony napirendi pontját, az ötös pontot, az Egységes Audiovizuális Világ felé című pontot holnapra napoljuk el, és aztán a 9-es napirendi ponttal fogunk foglalkozni. A napirendet a holnapi napon a 9-es pont. Ez lenne az első. Aztán Wikström asszony jelentéséről a szavazást, ezt el kell napolnunk és ugyanez vonatkozik a 15-ös pontra, valamint a 18-as pontra, az üres hordozó jogdíjak témájában Castex asszony jelentése, ezt is el fogjuk halasztani, és a szavazások órája során holnap foglalkozunk egy további ponttal, a 21-es után, ugye itt a szerződés szomszédos jogokra vonatkozó jogkezelés a fő téma. Ez szerepel itt a napirenden, nem tudom, hogy van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban, úgy tűnik, hogy nincs. Akkor ezt így jóvá hagytuk. Volna még számos közleményem. Először is a Judicial Training témájában egy szemináriumra kerül sor november 28-án a Libe kollégáival együtt, tehát holnap fél tízkor. Aztán meghívtuk a Libe bizottság kollégáit is, hogy vegyenek részt a szubszidaritással kapcsolatos vitában az európai ügyészség témájában, ugyanis a szubszidiarás szempontjából panaszt emeltek ebben a témában. Ezek lettek volna az elnöki közlemények. És a következő pontunk a hármas, a jegyzőkönyvek elfogadása. A 2010. november 4-én és 5-én megtartott ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról van itt szó. Ha az ülés végéig nem érkezik ellenvetés ezzel kapcsolatosan, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük. További pontunk a közös európai adásvételi jog, ez a négyes pont, és itt van velünk a litván elnökség is. A litván elnökség pedig tájékoztatni szeretne bennünket a munkacsoportban zajló vitáról. Az Európai Bizottság is eh, jelezte, hogy eh, szeretne felszólalni ebben a témában. Először azonban a társelőadóhoz fordulok, Luigi Berlingerhez, és szeretném kérdezni, hogy szeretné röviden ismertetni ezt a pontot. Nem, akkor rögtön a litván elnökségnek adom meg a szót, hogy eh, tájékoztasson bennünket az eljárás jelenlegi állásáról a tanácsban, mert ez az itteni parlamenti eszmecserét, illetve vitát is érinti. Köszönöm és parancsoljon öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszöntök mindenkit. Először is köszönöm, hogy meghívta az elnökséget erre az ülésre, és hogy lehetőséget ad számunkra, hogy röviden tájékoztassuk önöket a tanácson belül zajló viták állásáról. Engedjék meg, hogy mindenek előtt felhívjam a figyelmet arra, hogy a litván igazságügyi miniszter a Júri Bizottságot júliusban idén már tájékoztatta arról, hogy a közös európai adásvételi joggal kapcsolatos javaslat az elnökség prioritásai közé tartozik majd. Az elnökség a mandátum alapján dolgozott, azon mandátum alapján, amelyet a tanács 2012. júniusában adott, és a javaslat mellékletére helyeztük a hangsúlyt. Intenzív vitát folytattunk a munkacsoport szintjén, és ennek eredményeképpen lezártuk a javaslat pontosabban a 11, 12-es, 13-as és 14-es fejezetek eh, tanulmányozását a melléklet 4-es részében. Itt eh, főleg az érintett felek kötelezettségeiről és jogorvoslati lehetőségeiről van szó. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a javaslat tanulmányozása rendkívül részletes volt, és ezért időigényes is. Ez azt is jelenti, hogy eh, elképzelhető, hogy a mellékletek tanulmányozásához további időre lesz szükség. Ami az előbb említett okokat már illeti, ugye a tagállamok még nem készek arra, hogy kialakítsák végleges álláspontjukat és politikai vitát folytassanak az érdemi kérdésekről. Az elnökség ezért szóbeli tájékoztatást ad a decemberi tanácson a minisztereknek, és tájékoztatja őket arról, hogy a munkacsoportban hol tart a vita. Szeretném biztosítani önöket afelől is, hogy nagy érdeklődéssel követtük az Európai Parlamenten belüli vitákat, és továbbra is ezt fogjuk tenni. Röviden ennyit mondhatok az elnökség részéről egyelőre, és hát köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. A bizottságot szeretném kérdezni, hogy szeretné kiegészíteni az elhangzottakat. Misú asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, és köszöntök mindenkit. Az Európai Bizottság szeretne köszönetet mondani a Juri Bizottságnak, illetve a Litván elnökségnek is a megtett lépésekért, ugyanis érdemi előrelépés történt az elmúlt hónapok során. Ugyanígy szeretnénk jelezni, hogy örvendünk annak a munkának, amelyet a jelentés kapcsán elvégzett a szakbizottság mert ez a vállalkozások érdekét szolgálja, és magas szintű fogyasztóvédelmet kíván biztosítani. Mi, a bizottság, meg vagyunk győződve arról, hogy ennek a javaslatnak az előnyeit minél hamarabb közvetítenünk kell az európai polgárok felé. És úgy gondoljuk, hogy ez az egyik leglényegesebb kezdeményezés, amely jelenleg terítéken van az európai gazdaság szempontjából. És természetesen aktívan támogatni szeretnénk a jelenlegi és a jövőbeli elnökséget is, a tagállamokat is, annak érdekében, hogy minél hamarabb felmutassuk ezen eredményeket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Berlinger kollega parancsoljon. Ahogyan már elhangzott. Ez a téma már sok vitát tud maga mögött az elmúlt években, meg vitattuk már számos alkalommal. Több meghallgatásra is sor került, és több workshopot is rendeztünk már. És ezen alkalmakkor lehetőségünk nyílt arra, hogy a különböző véleményeket és álláspontokat meghallgassuk a tudomány világából, a kultúra köréből, illetve jogász szakvéleményeket is hallhattunk, és ezek hangsúlyozták a bizottság javaslat pozitív, illetve negatív elemeit egyaránt. Különböző véleményeket hallhattunk az érintettek részéről is, az érintett szervezetek is kifejtették álláspontjukat, és a különböző tagállamok is. Azt kell mondjam, hogy az eszmecserék során képesek voltunk egy egységes jelentést kidolgozni, Léne kollega és jó magam. Egyfajta közös nevezőre tudtunk jutni, és a jogi bizottságban a különböző politikai nézeteket közelítettük egymáshoz. Számos módosító is készült, és az előkészületek során sikerült a módosító indítványokban a különböző lényegi kérdéseket beépíteni, azokat, amelyek fontosak a kollégák számára. Ezeket beépítettük a jelentésünkbe, amelyeken, amelyen a két társelőadó dolgozott. A módosító indítványok, illetve a kompromisszumos javaslatok egyaránt tükrözik ezen nézeteket. Nagyon hosszú és mélyen szántó volt ennek a témának az elemzése, és azt mondhatom, hogy a fontos kérdések nagy részét sikerült megvilágítanunk. Az volt a célunk, hogy az eredeti javaslat különböző hiányosságait orvosoljuk. És azt hiszem, hogy ez egy kielégítő eredményhez vezetett bennünket. Ha megengedi, még két aspektust emelnék ki ezek alapján beszélhetünk ma egy olyan jelentésről, amely valóban az Európai Parlament névjegyét viseli. Először is számos követelményt beépítettünk a fogyasztóvédelem szempontjából. Az eredeti javaslat a közös európai adásvételi jogról illetve a jelenleg előttünk levő javaslat. A kettő között sok változás történt, a fogyasztó védelmi kérdéseket javítottuk, és ez most már kielégítő szintet ért el. Nemrégen egy új fogyasztóvédelmi irányelv is született, amelynek témája nem az adásvételi jog, hanem számos egyéb kérdés, illetve aspektus, amely a szerződések megkötésével kapcsolatos, és ezen feltételek módosultak. Ezeket módosítja most a végleges jelentés, megpróbáljuk a lényegi szociális aspektusokat beépíteni. Egy másik fontos dolog pedig az, hogy a hatályt szerettük volna korlátozni a távollevők kötött, között kötött szerződésekre, illetve az internetes szerződésekre. Tehát most már a más szerződéseket is tartalmaz a hatály. Az volt a célunk ugyanis, hogy ez a rendelet javaslat egyfajta kísérleti természetű legyen. Nagyon fontosnak tartom az európai szerződés, európai adásviteli jogban az opcionális jelleget, azt, hogy ez az eszköz opcionális, tehát szabadon választható, lehetővé teszi, hogy az Európai Unió egész területén ugyanazon jog kerüljön alkalmazásra. Ugyanakkor egyfajta kísérleti jelleget is ölt, hiszen hosszú évek során szeretnénk megvizsgálni, hogy a szerződések megkötése milyen kontextusban valósul meg. Szeretnénk először is megfigyelni azt, hogy valóban az adott tagállam területén kívül valóban több szerződés megkötésére kerül-e sor, és ezáltal ösztönözzük-e az európai belső piacot. Ebből a szempontból ez a javaslat valóban az európai fogyasztók érdekét szolgálja, hiszen különböző termékek és szolgáltatások mellett dönthetnek, ami végeredményben az európai gazdaságot ösztönzi, és hozzájárulhat az európai gazdaság növekedéséhez. Az imént a tanács elég egyértelműen jelezte, hogy a tagállamok még nem készek arra, hogy előre lépjenek. Mi ezt előadóként tudomásul vesszük, tudomásul vesszük azt, hogy a tanács bizonyos nehézségekbe ütközik, és a decemberi tanácsülésen talán további tájékoztatást kaphatunk. Persze nem tudjuk, hogy a decemberi biut tanácsülésen véglegeset megtudhatunk-e a tanács álláspontjáról. Egyértelmű, hogy ott nem könnyű egy közös álláspontot kialakítani. Nekünk persze a plenárisra kell ezt terjesztenünk, hiszen a szakbizottság jelentését ott kell elfogadni, mindesetre fontosnak tartom, hogy ez megtörténjen. A parlament teljes mértékben elvégzi a házi feladatát májusig, az addigi plenáris ülések száma persze korlátozott. Ez azt jelenti, hogy végeredményben a jövő év első néhány hónapjáról van szó. Meg kell várnunk először ugye a decemberi tanácsülést, és talán január, február vagy március az a hónap, amely, amikor valamelyik plenáris ülésen az a munka, amelyet mi itt az elmúlt években és hónapokban végeztünk, a plenárisra kerüljön. Ott kell majd erről a jelentésről a plenárison döntenünk. és akkor majd megláthatjuk, hogy születik-e határozat. 19 mellette szavaztak ketten ellene itt, és jó lenne, hogyha hasonló szándék fejeződne ki a plenárison is, hogyha hasonlóak lennének az arányok, mert ez hozzájárulhatna ahhoz, hogy még ebben a ciklusban egy közös európai adásvételi jogot alakítsunk ki úgy, hogy aztán a következő ciklusban majd lehessen erre építeni. Minden bizonyal felelőtlenség lenne, ha a következő parlamentre, amely majd a választások után összeül, egy teljesen üres lapot osztanánk. Attól függetlenül, hogy a tanácssal hogyan ítéljük meg a helyzetet, azok után is, amit Misú asszony mondott, nekünk a plenáris elé kellene mennünk ezzel az anyaggal. Köszönöm szépen társ előadóként Berlinger által elmondottak után röviden tudok beszélni, mert egyetértek velem, hogy az eljárást illeti. Mindenek előtt pozitívan kell értékelnem. A litván elnökség esetében itt egy prioritásról van szó, és a tanács igen intenzíven foglalkozik a melléklet részletes szabályaival. Ez ellentmond annak, amit sokan úgy állítanak, vagyis intenzíven dolgozik a tanács ezen, és igyekeznek előre lendíteni a dolgot. Hogyha nem ezt szeretnék, akkor nem mennének ennyire a részletekbe. Elmúlt hét pénteken a következő görög elnökség alatti munkacsoport vezetővel is beszélni tudtam, és ők ugyanilyen intenzitással fogják végezni a munkát. Ha megnézzük a részleteket, azok mélyébe megyünk, akkor az időbe kerül, ezt mindenki tudja. Ezért már nem számolok azzal, hogy ebben a ciklusban esélyt kapunk arra, hogy a tanácssal egy esetleges első olvasatbeli megállapodásról tárgyaljunk a parlament és Luigi Berlinguer joggal mondta, hogy a belső eredményeit a parlamentnek tehát egy első olvasatban konzerválnia kellene, és a következő ciklusra meg kéne őrizni. Vagyis a menetrendet illetően ez világos, most megvárjuk a tanácson, hogyan alakulnak a megbeszélések, megnézzük a frakciókon belül, hogyan alakulnak a kérdések egyes részletügyekben és attól tart, és arra inkább korábban, mint sem később, tehát jövő év elején már tényleg igyekezni kell a plenárison egy első olvasatot lebonyolítani, és így biztosítani a mi ciklusunknak az eredményét. Tájn asszony is szót kért, parancsoljon. Köszönöm szépen az áld nevében csatlakozni tudok a két előadóhoz. Berlinguer úr részletesen bemutatta, hogy miről is volt szó. Itt valójában tényleg a fogyasztóvédelmet a legjobban úgy tudjuk biztosítani, ahogyan ez a dossziéban szerepel. A személyesen pedig, ami a politikai ellenállást illeti, az online kereskedelemre vonatkozni ez elsősorban éppen ezért én is azt mondom, hogy jövő évben inkább korábban, mint sem később szavazunk. Minél később szavazunk, annál nehezebb lesz a dolgunk szerintem. Vagyis arról van szó, hogy csatlakozni tudok eh, ami elhangzott, ahhoz, ami elhangzott, tehát január-február lenne szerencsés a szavazás esetében, és eh, szerintem a tanács nem tudja az egész mellékletet egy következő néhány hónapon belül végigvenni. Áprilisban, májusban már itt nem igen adottak a lehetőségek, ez egy rendkívül fontos jogalkotási projekt, amin dolgozunk, és hát ezt kellő alapossággal nem tudjuk mi már végigvenni a plenárison szerintem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az elnökség kíván reagálni? Úgy, nem, bizottság nem szeretne reagálni, mindenki elégedett és boldog, akkor folytatódik a dolog. A hatodik, ugye az ötöst elraktuk, a hatodik pont következik, a Gallo jelentés az európai belső piac az elektronikai kommunikációban. Parancsoljon Gallo asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel a dossziéval kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy az ITRE bizottság, amely ugye az illetékes bizottság az alapok tekintetében, egy nagyon sűrű napirendet, illetve hát időtervet terjesztett elénk, mert már februárban szavazni szeretnének. Éppen ezért, és azért is, hogy a titkárságunkkal időben egyeztessünk, nincs más választásom, mint hogy a következő időtervet javasoljam. A módosítók benyújtási határideje december 16-a 17-e, maximum 18-a, szavazás pedig januárban. Tudom, hogy ezek szinte tarthatatlan időhatárok, és angolul fogom én is olvasni a szövegeket, és igyekszem az árnyék előadókkal is azonnal fölvenni a kapcsolatot. A legfontosabb kérdésekre fogok koncentrálni, a bizottságunk szempontjából legfontosabb kérdésekre, annak érdekében, hogy a, hogyha az előadó, árnyék előadóink is egyetértenek, akkor ezt a nagyon szakmai jellegű kérdést együtt, minden kérdést együtt vitassunk meg, hogy utána egyenesen ö, ö, ki tudjuk kérni az Európai Bizottság válaszát. Ennyi, köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Ez itt a ciklus vége felé másképp nem is működik. Fő gyorsabban kell tanácskozni, mint szokásos egyébként. Van-e hozzászólás? Hát, sajnos ez a dolgok rendje, a sorsunk, a ciklusok vége felé mindig. Tehát nincs hozzászólás. Köszönöm Galló kolléganőnek. És akkor most nem tudok ezen változtatni, de félbe kell szakítani. 16 óráig, remélem nagy számban jönnek, majd vissza ugyanis Michel Barnier biztos úr látogat meg bennünket, aki a strukturális párbeszéd keretében van jelen. Jó lenne, ha nagy számban tudnánk részt venni. Köszönöm.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

meine sehr verehrten Tisztelt barátaim, kollégák! Folytassuk az ülést. Nagy szeretettel üdvözlöm Bárnyi biztos urat, aki nagy nehezen a sűrű brüsszeli forgalomban mégiscsak eljutott hozzánk. Intézményközi megállapodás tervezünk a bizottság és a parlament között. Ennek az egyik eszköze a struktúrált párbeszéd, és először biztos úr előadást fog tartani nekünk, utána pedig eszmecserét folytatunk majd az előadása kapcsán. Egy kicsit vissza fogunk tekinteni az eddig bejárt útra, és az utóbbi hónapok eseményeire különösen, jogalkotási szempontból pedig a közeljövő eseményeiről fogunk beszélni, arról, hogy mit lehet még ezen mandátum alatt elvégezni. Biztos úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Rainer, mindenkit sok szeretettel köszöntök. Igen, valóban egyenleget szeretnénk vonni négy éves közös munkánkról, de az előttünk álló év, vagy hát az a hét hónap, amely hátra van, az még egy nagyon fontos időszak lesz, abból a szempontból, hogy befejezzünk elkezdett fejezeteket, egyes politikai területeket, és még fontos szövegekről kell majd szavazni. Ezért az európai versenyképesség növekedési stratégiával kapcsolatos gondolatainkra szeretnék összpontosítani a kulturális iparra, illetve a szellemi tulajdonjog témájára, illetve a vállalkozásokat érintő modernizációs törekvésekre. Tudjuk, hogy a szellemi tulajdonjogok tekintetében a belső piac még nem eléggé teljes, közben az internet fejlődésével egyre újabb kihívásokkal nézünk szembe. Az internet lesz a jövőben a növekedés, a versenyképesség zálog a pillére, és az USA-hoz, Kínához, Indiához, Brazíliához hasonlóan nekünk is ezzel szembe kell néznünk, és új megoldásokat kell találnunk, a társadalmunk előtt, önök is tudják ezt, egyéb nagy kihívások is vannak, a klímaváltozás, az egyre növekvő verseny, a személyes adatok védelme, illetve a demográfiai, hát az öregedés. A szellemi tulajdonjogok kérdése ezekkel minden összefügg egyébként, és dinamikusan ö, ö, változó terület. Meg kell védenünk azokat, akik szellemi ö, alkotásokat hoznak létre, ugyanakkor nyitnunk kell. Meg kell nyitnunk ezt a piacot jobban, hogy a befektetések, beruházások terepe kiszélesedjen, hogy a szellemi tulajdonjog által védett termékek, szolgáltatások egyre nagy, nagyobb köréhez lehessen hozzáférni modern módon. Ehhez persze először fogalmakat kell alkotni, és felfognunk azt, hogy miben változott meg a termékek és szolgáltatások kereskedelme az európai belső piacon, a nemzeti piacokon és a nemzetközi piacon. Az együtt eltöltő időszakunk során ugye ezt a politikát tovább vittük. 80% az Európai Unió kereskedelmének intenzív ipar adja, és ez pedig szorosan kapcsolódik a szellemi tulajdon védelméhez, csak távirati stílusban mondom el, hogy miről kell még beszélnünk. Szerzőjogokról tehát. A szerzői jogvédelemben nagyon sok potenciál van, munkahelyeket, növekedést teremthet, a szellemi tulajdonok generálását könnyítheti, a kulturális diverzitást növelheti, a kreatív dolgozók terét növelheti, és persze védelmét is biztosítja, egy olyan határok nélküli világban, amelyben élünk. Néha, elnök úr, e téma kapcsán szükséges az érzelemmentes megközelítés, talán ez itt az önök körében lehetséges. Mi politikai döntéshozók vagyunk, és nem közvetlenül érintettek ebben a témában. Négy dolgot szeretnék elmondani a szerzői jogok által létrehozott termékekhez való hozzáférés egy kibővült piacon, második pont, a információs média, határokon túli média világában hogyan lehet mégis védeni a szerzőket. Az könyvekhez, a kutatási eredményekhez való hozzáférés hogyan lehet egyszerre széles és mégis védett az elektronikus világban, az adatbányászat, a szövegbányászat kapcsán. A legérdekesebb téma talán az, hogy a polgárok ilyen szempontból mit várnak harmadsorban. Létre kell hoznunk jó feltételeket az új internetes szolgáltatásokhoz, és negyedsorban tisztáznunk kell azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a szerzőjoghoz kapcsolódnak, mert még sok tekintetben ez egy kezdetleges struktúra, és mi az, amit mindenképpen mindenkinek figyelembe kell vennie, védeni kell, és mi az, ami pedig kitágítandó. Tehát egymással ellentmondó szempontoknak kell pragmatikus módon párhuzamosan megfelelnünk. Minden érintett, a stakeholderek többször összeültek már ezen szakmai kérések egyeztetésére, és most is folyik a jogalkotás tervezési munka. A Licensing Europe egyeztetési fórumról önök is hallottak már bizonyára. Több hónapos munkával tíz konkrét dologban léptünk előre, és konkrét a polgárok szempontjából fontos célokat valósított meg ez a párbeszéd, jogalkotásba fog átívelni, jövő év tavaszára érik meg a lehetőség, hogy a bizottság lefektesse, letegye az asztalra a jogalkotási modernizálási javaslatát a szerzőjogról. Ez Európa. Egyelőre ugye e, tanulmányfázisban van a dolog, jog, jogi szolgálatok vizsgálják, de mindenképpen e, erről gondolkodnunk kell közösen. A következő két nap során is egyébként nyilvános meghallgatás lesz majd ebben a témában. A reformtervezetet értékeljük az érintettekkel, és ugye az internet és a teritorialitás kérdése a téma, a kivételek, a piac fragmentálódása, illetve a szerzői jogok és a ö, nagy egységes piac ellentmondása. Tehát ezek a konzultációk intenzív fázisban vannak, és megpróbáljuk megtalálni a legintelligensebb megoldásokat. Ami a jövőt illeti, fontos eredmények történtek már. Geringer Ottenberg asszony viszi ugye a kereskedelmi forgalomban nem kerülő termékek, művek témáját, az audiovizuális jogok kérdését a Marrakes térség vonatkozásában, illetve a gyengénlátók vonatkozásában. Egyes tagállamok nem léptek előképpen előre, azt szeretnénk azonban, hogy ez ne így legyen, azt szeretnénk, hogy a marakesi megállapodás néhány héten belül tető alá kerüljön. Ehhez az önök odafigyelését és támogatását is kérjük, hogy minden hamarabb alá essen írni ezt a megállapodást tehát. Köszönöm önöknek az eddig fejtett munkát ebben a témában, Gáló asszonynak elsősorban, de mindenkinek, aki ebben részt vett, aki az irányelv megvitatásában és a közös jogkezelő szervezetekkel kapcsolatos jogi kérdésekben az árnyékelődokat is ideértve részt vett. Két további területen dolgozunk még. Továbbra is zajlik a, a márkavédelem és a védjegy védelem kérdése. A következő hét hónap során ezt is megpróbáljuk tető alá hozni. Ami a copyright, a márkavédelem kérdését illeti itt is modernizációra törekszünk. A legjobb hozzáférést akarjuk a, főleg a kis és középvállalkozásoknak megadni. A márkavédett terméke szolgáltatásokat előállítók piaci részesedése 20% jelenleg Európában. Wikström asszony viszi ezt a témát, köszönöm neki azt, amit eddig tett, nagyjából ugyanúgy gondolkodunk erről a kérdésről. Számos téma van ezen belül is, például a, a márkavédelem működése, a hivatalok, hatóságok konkrét gyakorlatában, az európai hivatal és a nemzeti hivatalok szintjén. Van még, és ezt önök is tudják, lehetőség arra, hogy első olvasatban megegyezzünk. Ezt az üzenetet próbálom önök felé is közvetíteni. Aztán itt van a versenyképesség kérdése. A közösségi védjegy kérdése is még be kell, meg kell, meg kell ezt a kérdést válaszolnunk még a mandátumunk idején. 2015-től reméljük, hogy az új szabályozás életbe lép ehhez is nagyon gyorsan kell most dolgozni. Ugyanakkor realisták is vagyunk. Jelenleg próbáljuk a 2012-es megalapodást konkrétizálni, ami nyitott fejezeteket Baldassare úr, Repkai úr és mások is érintettek önök részéről. Itt is előrelépés történt, ennek örülünk. Ezt a szöveget minél hamarabb alá kellene írni. Ausztria ö, már lépett, a többi ország tagállam is reméljük, hogy követi. Ö, próbálunk dinamizmust vinni ebbe a témába. A következő tanácsülésen a versenyképességről is szó lesz. Ami a földrajzi eredet megjelölés kérdését illeti, konkrét ö, ö, kérdések vannak itt a szerzői jog területén, a mezőgazdaságban is akár érdekes módon, a termelés védelme a nem mezőgazdasági, nem élelmiszeripari területen nemzeti jog kompetenciájába tartozik, és így a nemzetközi jog alá. A zöld könyvünk azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet jobban megvédeni a hagyományos előállítási módokat, a, a eredet megjelöléssel kapcsolatba hozható például mezőgazdasági termelést, és amely ugye helyileg nagyon sok munkahelyeket, munkahelyet hoz létre, vagy tart fenn. Ez 2014-ben még be kell fejezni. Aztán bejelentettem már az Európai Bizottság ülésén, hogy a titokvédelemmel is foglalkoznunk kell. Ez is az európai gazdaság része, hiszen az innovációkat meg kell védeni, az ellopással szemben, akár kicsi vagy akár nagy cégnél, cégnél történjen az innováció. Erre, ennek a veszélye egyre nagyobb a világban, és itt egyfelől a szigorú védelem, másfelől a bizalom lékerét kell megteremteni az európai vállalkozások között a belső piacon belül. Remélem, hogy az Európai Parlament ebben az ügyben is támogatónk lesz. Néhány napon belül fogja az Európai Bizottság az erre vonatkozó javaslatát előterjeszteni. Néhány szót szólnék a második nagy területről, amelyen dolgozunk, amely kiegészítőleg az előzőhöz kapcsolódik. A vállalkozás joggal, a versenyjoggal kapcsolatos ez a téma. Több hónapja több javaslatot terjesztettünk már elő az átláthatóságra és az elszámoltathatóságra vonatkozóan. McCarthy asszony volt ennek a vivője, és holnap egy fontos dátum lesz ebből a szempontból. Aztán a tőzsdén jegyzett cégek határokon átnyúló tranzakcióival kapcsolatosan is a, és az értesítési szabályokkal kapcsolatosan is mondanunk kell valamit. Áp, áprilisban irányelv tervezetet fogalmaztuk meg a cégek szociális felelőssége és környezetvédelmi felelőssége ügyében. Ezt Baldessare úr viszi az önök részéről, és itt is egy kiegyensúlyozott megoldásra törekszünk a jó bevált gyakorlatok cseréjére a tagállamok között. Itt is van még fenntartás egyes tagállamok és vállalkozások részéről, ezért konstruktív, nyitott vitát kell. Az önök bevonásával tervezük ezt, az eredmények érdekében folytatnunk a legfontosabb témák, vagyis a pénzügyi átláthatóság érdekében, illetve a május 22-i tanácsi következtetésre felhívnám a figyelmüket, amely ugyanerről szólt. Arra kötelezi a nagy cégeket, hogy bizonyos adatokat ahol minden olyan országban publikáljanak, ahol működnek. Ez a polgárok számára nagyon fontos, de a vállalkozásoknak is hasznos dolog ez. A bizottság ezt a transzparencia javaslatot továbbra is képviseli, amit ugye a bankok területén már megvalósítottunk, azt szeretnénk itt a vállalkozási gazdasági adatok kapcsán is elérni. Itt kihasználom a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy itt nagyon nagy odafigyelésre van szükség. Egyes vállalkozások kampányt indítottak az elszámoltathatóság irányelv tervezet kapcsán, és a erdőgazdálkodás és bányagazdálkodásra vonatkozóan kivételt akarnak lobbisták keményen dolgoznak, én azonban ennek ellenállok, újra szeretnék nyitni ezt a vitát az átláthatóságról. A bevált irány, jó irányítási gyakorlat ügyében, gondoljuk arra, hogy európai szégek is bányáztatnak Afrikában, igenis etikai alapon kell maradnunk, és nem fogom beadni a derekam lobbistáknak a második témával kapcsolatban, ugye a, az állami tulajdonban levő cégek szerzői jogvédelmével is foglalkozni kell. Az irányelv tervezet a, a cég tulajdonosok, részvényesek jogaival is foglalkozik illetve a vezetők díjazása is felmerül, mint kérdés, hogyan lehet az úgynevezett proxy advisereket átláthatóbban kezelni, finanszírozni. Hosszú távon ugye a gazdaság élénkítés jegyében ajánlásokkal éltünk a vállalatirányítás tekintetében, hogy a vállalatok által benyújtott beszámolók minőségileg, mennyiségileg jobban megfeleljenek a szabályoknak, és kevesebb legyen a kivétel. Ezek a reformok, tisztelt képviselők, a vállalkozás jogban arra irányulnak, hogy például az egyszemélyes cégek is képesek legyenek szabályszerűen működni határokon átnyúló vonatkozásban is, és főleg a kicsiknek fog ez is jót tenni a kis és középméretű vállalkozásoknak, akik az európai gazdaság gerincét alkotják. 2014-től reméljük, hogy ez is hatályba lép. Harmadik gondolkodási területünk az európai alapítványok kérdése. Valamennyi tagállam a Koreperben tavaly november 8-án kérte, hogy én vonjam vissza az akkori javaslatomat, sajnos ezt kénytelen voltam megtenni, Sajnos volt tehát egy ilyen visszalépés is, de köszönöm elnök úr, hogy önök támogattak engem, és remélem, hogy valamilyen módon a következő év során ezt a dolgot is tető alá tudjuk hozni, ha nem is úgy, ahogy eredetileg terveztük. Utolsó témám az auditról szólnék. Ez önöket nyilván nagyon érdekli. Az utolsó kompromisszumok, amelyeket a litván elnökség megkötött, jó kiindulási alapot képeznek. Önök is részt vettek ugye a Jüri Bizottság részéről ennek a megalkotásában, ebben a kiegyensúlyozott anyagnak a létrehozásában, és ez a következő hetekben véglegesedik. Tehát itt sikerült előrelépnünk időben. Karim kolléga és elnök úr voltak ebben különösen aktívak, az utóbbi héten különösen. Tehát ez az a négy pont, és az a néhány prioritás, amelyel foglalkozunk jelenleg és a következő időszakban. Szeretnénk Önökkel a hátralévő időszakban is konstruktívan együttműködni, hogy munkahelyeket tudjunk teremteni jobb szabályozással. Várom a kérdéseiket, és gondolataikat. Folyamatosan nyitott vagyok erre a vitára. A parlament is lép, a bizottság is lép, és ez ugyan nem új vita, de mindig vannak új aspektusok, főleg a szerzőjogi területen, amelyről érdemes beszélnünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgat. Köszönöm szépen, Bárnyi biztos úr, köszönöm ezt a részletes áttekintést a korábbi, valamint a jelenlegi és a jövőbeli témakörökről is. Négyen jelentkeztek. Először is eh, Wikström kollega, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tudom, hogy eh, a biztos úr szívesen hallgatja az idegen nyelveket, úgyhogy anyanyelvemen szeretnék beszélni. Gondolom, hogy együttműködésünk akkor is működik, hogyha más sokat hoz magával. Az Európai Parlament természetesen nagyon örül annak, hogy a biztos úr ilyen határozottan elkötelezte magát a polgárok számára is fontos kérdések mellett. Főleg a szabadalmakkal kapcsolatban nagyon sok mindent hallhattunk, vannak függőben levő problémák, amelyeket még meg kell oldani, remélhetőleg ez jövőre hatályba lép, ha lehet, akkor még a választások előtt. Szeretném a biztos úrnak megköszönni azt is, hogy fellépett az európai védjegy modernizált rendszere mellett az Európai Parlament és a bizottság, ha meg tudták volna oldani ezt a problémát, megtették volna, de mivel a tanácsot is be kellett vonni, ezért fel kellett gyorsítanunk ezt az egész folyamatot. Most pedig remélem, hogy mindezt azért sikerül gyorsan tető alá hoznunk. Hamarosan hallunk a belső piaci harmonizációs hivataltól, a szellemi tulajdonjogokról, és arról, hogy az európai polgárok hogyan tekintenek erre a kérdésre, mennyire bíznak ebben. Mindannyiunk érdeke, hogy az európai polgárok ezt támogassák, támogassák mindazt, amit a szellemi tulajdonjogok vonatkozásában teszünk. Úgy gondolom, hogy egy határozottabb lépést kellene tennünk. És a magán célú másolatok kérdésével is foglalkoznunk kellene. Felmerül bennem, hogy nincs -e itt az ideje annak, hogy a belső piaci harmonizációs hivatal által végzett tanulmányából induljunk, és nézzük meg, hogy mit gondolnak a polgárok. Használjuk fel a technika nyújtotta lehetőségeket is. A díjak kérdése, ez ugye a múlt Hoz tartozik. Ezt meg kellene már végre állapítanunk, hiszen manapság már a technika, illetve a jogi lehetőségeken és sokkal inkább messzebbre mennek, úgyhogy fel, modernizálnunk kellene mindezt. És nagyon fontosnak tartom, hogy a polgárok szemszögéből közelítsük ezt meg. Nem mehetünk visszafelé a jövőbe, hanem határozott a politikai döntésekre, intézkedésekre van szükségünk a szellemi tulajdonjog védelmében, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Ugyanakkor az is fontos, hogy a polgárok számára biztosítsuk a lehetőséget, hogy például a CD-k magáncélú felhasználására másolatokat készíthessenek. Végül is a szorosabban vett ismeretségi körben mégiscsak meg kellene adni ezt a lehetőséget. Ha valaki vásárol mondjuk egy CD-t, akkor ezt másolni is szabad, kell, hogy ezt másolni lehessen. Elképzelhető például az, hogy talán egy további díj megfizetés lehet a kiút, de tudom, hogy a tagállamok a tekintetben másképpen vélekednek. Talán egyszerűbb lenne, ha a bizottság valamilyen innovatív javaslattal előrukkolna. Ha hatékonyan meg tudnánk ezt közelíteni, és a fogyasztók és határozottabban támogatnák így a szellemi tulajdonjogokat, ez nagyon jó lenne. Az Európai Parlamentben, amikor elkezdődött a ciklus, teljesen másképpen közelítettük meg ezen kérdéseket, más volt a támogatás, de a parlament ugye aktív volt, és meggyőződése volt, hogy fel kell lépnie, most azonban kellő bátorságot kell tanúsítanunk, hogy szembenézzünk a tényekkel, és ami ezt a díjat illetét egy radikálisabb lépésre van szükségünk, hogy visszaszerezzük a polgárok bizalmát. Például a bizottság tehetne egy olyan javaslatot, amelynek értelmében a következő ciklusban a vonatkozó irányelvet megújítjuk. Szeretném tudni, hogy a biztos ezzel kapcsolatban hogyan gondolkodik. Köszönöm szépen, Engström kollega. Köszönöm szépen. Nem tudtam, hogy a biztos ilyen szívesen hallgatja a skandináv nyelveket, de hát ha ez így van, akkor persze én is szeretnék inkább svédül beszélni. Nem hiszem, hogy ugyanúgy vélekedünk a szellemi tulajdonjog kérdésében, ha megengedi, hogy ilyen őszintén és nyíltan fogalmazzak Szeretnék a szabadalmakról beszélni, és utalnék egy hibára, amely a biztos úr előadásába becsúszott, és sajnos ez egy prospektusban is meg lett örökítve. Az egységes szabadalom tekintetében emlékeztetnék arra, hogy nincs jogszabályozásunk. Van egy egységes Patent with Unitary Effect eh, témában van jogszabályunk, de a kettő nem ugyanaz. Van egy eh, európai ellenőrzés alatt álló szabadalmi rendszer, és eh, a politikai rendszer nem feltétlenül egyezik a jogi rendszerrel, a kettő keveredik, de ezt szem előtt kell tartanunk. Nincs ilyen tekintetben egy EU konstrukciónk, ami egyébként sajnálatos. Ami pedig a védjegyeket illeti, egyetértek Wikström kollégával. Remélhetőleg hamarosan létrejön valami, ami beválik a gyakorlatban, de amikor a szellemi tulajdonjog kiterjesztéséről beszélünk, akkor a helyzet problematikussá válik. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az együttműködésünk konstruktív kell, hogy legyen, hogy jobb szabályokat bevezessünk és ebből a szempontból szerintem képesek vagyunk egy jó csomagot kidolgozni. De ami az egyéb szellemi tulajdonjogokat illeti, ez egyfajta ráként terjed, és érdemes volna ezt is megvizsgálnunk. Ami pedig a szellemi tulajdonjog bővítését illeti, tehát hogy még több jogszabályt érintsen ez, például a vállalkozásokra vonatkozó jogszabályokat, de tekintetben felettébb szkeptikus vagyok, mert ha egy tanulságot levonhattunk a gazdasági világválságból, akkor az az, hogy az ötletek, a gondolatok, e, ha virágzanak, akkor az kedvez a gazdaságnak. Ez mindig is így volt, az ősidőkben is, és manapság is a dinamikára van szükség, mert pedig ez az, ami Európában hiányzik, az európai gazdaságban. Az európai gazdaság az elmúlt húsz évben elég rosszul fejlődött, lehet, hogy még hosszabb ideig, és nem hiszem, hogy ezt a visszaéra fordíthatjuk, hogyha ugyanazon megoldásokat alkalmazzuk. Ha megnézzük az elmúlt húsz évet, egyre több vérintézkedés, tilalom született a szellemi tulajdonjog vonatkozásában, de ha ezt a politikát folytatjuk, ezzel alig ha érjük el a kívánt eredményeket. Ami pedig a magán célú felhasználatra vonatkozó díjakat illeti, egyetértek, ez egy idejét meghaladt díj, ez még a 70-es években született, amikor magnók és kazetták léteztek. Manapság azonban a modern technika idejében alig ha lehet ez a megfelelő út Európa számára. Tehát nem a büntetésekkel kell előjárnunk főleg amikor az új technikákról beszélünk. Remélhetőleg sikerül megállapodnunk ebben. Végezetül pedig a copyright és a szellemi tulajdonjog. Nos, itt a szerzői jog egyetérthetünk abban, hogy reformra van szükség, mert mindez így nem működik. A fiatalok számára ez teljesen mindegy. Igaza van, itt abszurd jogszabályokról van szó, és ez egyfajta rákként csak terjed és növekszik. Húsz évvel ezelőtt a szerzői jog a vállalkozásokat érintette, amelyek ugye gazdaságilag virágoztak, és kellő pénzük volt ahhoz, hogy jogászokat alkalmazzanak, de azt mégsem szabályozhatjuk, hogy mit tesz egy tinédzser a, a szobájában. Most pedig itt van egy jelentés, amelyet a belső piaci harmonizációs hivatal dolgozott ki, és ebből kiderül, hogy az emberek valóban megértik-e a szerzői jogot, illetve a szellemi tulajdonjoga kapcsolatos kérdéseket. Sokan azt állítják, hogy azért némi fogalmuk van róla, de hogyha az ember rákérdez a részletekre, akkor kiderül, hogy mégsem tudják, miről van szó. Ebből pedig az is kiderül, hogy az egész egy elég bonyolult kérdéskör, az utca embere nem érti, hogy mi húzódik meg a szerző jogok mögött. Ez túl bonyolult, és ez nem, a, nem az utcaemberének emberének szól. Örülök, hogy az Európai Bizottság egy javaslatot terjeszt majd elő, amely a szerzői jogra vonatkozó jogszabályok átdolgozását tűzi ki célul, a vonatkozó irányelv átdolgozását, és remélem, hogy mindez hasznos lesz majd. Ugyanakkor ennél sokkal többre van szükségünk, egy pán-európai szerzői jogra van szükségünk, hiszen a határok mesterségesek, a belső piacot csak zavarják, ezeket fel kell számolnunk, ugyanis ugyanakkor ez a szerzői jog a józan észre kell, hogy építsen, hogy ne legyen tilos magánszemélyként felhasználni ezen anyagokat. De remélem, hogy az Európai Bizottság új utakat talál, és örülök annak, hogy aktív szerepet kíván vállalni, mert ez valóban egy komoly probléma mindannyiunk számára. Köszönöm. Köszönöm, Frau Lichtenberg. Köszönöm, Lichtenberger kolléganő. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úrnak a beszámolót is. Először az általános kérdéseket vettem fel, aztán az én konkrét kérdésem következnek. Nézzük meg a copyrightot, a szerzői jogot. Szerintem tényleg fontos, hogy egy általános reform jöjjön létre a központi törvény kapcsán, mert hogyha újra és újra egyes részeket újítunk csak meg, és végül maga a ház nem kerül renoválásra, akkor problémákkal szembesülünk méghozzá azzal, hogy újra és újra megújulnak a hibák, mert az alapvető kérdésekhez vissza kell térni. És itt felvetődik a döntő jelentőségű kérdés, és egy más összefüggésben már beszéltünk erről a hasznosító szervezetek kapcsán, hogy sikerült tehát egyrészt az európai szintet érvényre juttatni, tehát ez az egyik oldala a dolognak, másrészt viszont nem hozunk létre olyan piaci gigászokat, amelyek gyakorlatilag a kisebbségekkel, kisebb nyelvekkel, a nem központi kultúrákkal szemben elhanyagoló viselkedést mutatnának. Tehát ez egy fontos dolog, amit itt követnünk kell. Másrészt azt is tudjuk, hogy hogy a felhasználói viselkedést nem lehet a határokon megáll, megállítani. Ez a döntő jelentőségű dolog. Tehát itt van szükség arra, hogy jó egyensúlyt találjunk, és ez nyilván az egyik legnehezebb feladat. Én most arra szeretném felszólítani önöket, ne az en először a kiegészítő törvényeket nézzük meg, aztán visszatérünk a szerzői jogra, a központi törvényre, hanem ott kezdjük, ahol a tényleges reformokra szükség van, és ez a territorialitás, a területiség. Vagyis arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt a vitánkban, hogyha a kreatívokról beszélünk és azok életkörülményeiről, akkor a copyrighton túlmutatva, és ez nem a legnagyobb része általában a jövedelemnek, de itt is egyfajta kötelmi jogot kéne létrehozni, amelyet a művészekre szabunk, hiszen ez az egyik legmobilabb szakmai csoport. Ők úton vannak, egész Európában járkálnak, Európán kívül is folyamatosan dolgoznak, és nagyon különböző jogi előírásokkal, törvényi előírásokkal szembesülnek, például a fizetések esetében is, ha szerződéseket kötnek, koncertekre, stb. Tehát azt gondolom, itt feltétlenül egy súlypontot kellene kijelölni, és el kell, hogy mondjam, egy nemzetközi művészcsoport már javaslatokat készít, mert ez egy kritikus terület. Aztán most miről is van szó, mit akarok mondani? Ön is jól ismeri a Treaty for the Blind témája, ami nagyon nagy nehézségekkel, de mégiscsak egy kielégítő módon Marrakesben elő, le, előrelépést mutatott, de hát a ratifikálással van gondunk, itt nem haladunk tovább. Egyszerűen arról van szó, hogy egyes tagállamok makacskodnak. Azt gondolom, hogy az egyik megfelelő módszer, lépés az, hogy a jogi alapot kell először megvizsgáltatni, akár a bizottság jogi szolgálata által, például oly módon, hogy vizsgálja meg milyen szerződés is ez, milyen jellegű szerződés. Szerződés ez egy mixed agreement, egy vegyes megállapodás, stb. És mit jelent ez valójában a ratifikációs folyamatra nézve? Hogyha egy ilyen jogi tanácsot a bizottság eh, jogi szolgálatától a témában kapnánk, akkor sokkal világosabban léphetnénk fel tagállami szinten, és lobbizhatnánk, ahol ez szükségessé válik, ugyanis ez egy szégyen, hogyha most végre megszületik egy megállapodás, szerződés, amely a vakoknak, a gyengéllátóknak az információhoz való hozzáférést, a kulturális örökségünkhöz nagyobb mértékben biztosít hozzáférést, és akkor egyes tagállamok végül is, hát véleményem szerint igencsak kétes érveket hoznak elő, hogy ne kelljen ratifikálniuk, és ez azt is jelenti, hogy a szerződés lehetőségeit nem használjuk ki, nem tudjuk átültetni a gyakorlatba az eredményeket. Abban bízom, hogy ez a parlament még a mostani jogalkotási ciklusban a, a saját döntését meghozza legalább parlamenti döntésként, és ez egyes tagállamokra nézve is ösztönző lehetne. Én mindenképpen azt látom, a mai koordinátori ülésen egyébként a fogyatékkal élők jogaival is foglalkoznunk kell. Ez egy olyan dolog, amit meg kell néznünk. Egy információs társadalomban élünk, egy olyan kulturális térségben, ahol nagyon nagy jelentősége van ennek a kérdésnek, hogyha az európai gyengénlátók és vakok ilyen minimális lehetőséget kapnak arra, hogy az információkhoz hozzáférjenek, ez véleményem szerint egy rendkívül szomorú jelzés. Néhány apró hatalmi csoport részéről, a tagállamok szintjéről, akik itt azon emberek helyzetét így nehezítik, akik amúgy is nehezen élnek nyilvánvalóan, végül is politikai játékot akarnak itt játszani ezekkel az emberekkel. Nincsenek értelme. Itt senki nem veszít semmit, hogyha ezt a hozzáférést megadják ezeknek az embereknek. Azt gondolom, ezt világossá kell tenni, és ennek érdekében talán egy rövid jogi anyagot kéne készíteni a jogi szolgálatnak, és rámutatna végül is a politikai jelentőségére is ennek az ügynek. Ezt én rendkívül szomorúnak tartom, még egyszer mondom, hiszen végül is pozitív eredmény született, és akkor most itt tartunk, és nem tudunk tovább lépni ilyen ügyek miatt. Köszönöm elnök úr a szót. Köszönöm biztos úr az előadását, és köszönöm azt is, hogy sok területen véghez vitte és fogja vinni az elképzeléseinket. A növekedés kapcsán a szerzői jogok ügyében lépni kell az új szolgáltatások érdekében, és ezt több szöveggel próbáljuk most szolgálni, főleg az online szolgáltatásokról van itt szó. Ami a finanszírozást, adózást illeti, illetve azt, hogy van-e elég költségvetési forrásunk, gondolom, hogy nem tudja majd teljes körül megválaszolni azt, amit most kérdezni fogok. Első kérdésem a, az áfa kulcsok diverzitására vonatkozik, hogy miért van a fizikai termékek és az online termékek álfájában különbség. Az online szolgáltatásokra ugye vonatkozik a jogkezelésre vonatkozó irányelv, mindenkinek hozzáférést akarunk adni, és vonzóvá, nem túl drágává akarjuk tenni az online szolgáltatásokat, és ezért érdekelne a személyes véleménye, hogy hol tartunk ebben. Mert Doris Pack is feltenni ezt a kérdést, ha itt lenne a Kulturális Bizottság részéről, hogy folytatjuk ezt a gyakorlatot, hogy büntetjük a kulturális javak online terjesztőit, és előnyben részesítjük például a könyvelőállítókat, akik fizikai terméket csinálnak a szellemi alkotásból. Tehát milyen irányt fog venni az önök politikája, honnan fúj a szél ebben az ügyben, ez lenne az első kérdésem, és egyben egyetlen egyelőre. Köszönöm szépen mindenek előtt, köszönöm Báné biztos úrnak, hogy igyekezem megvédeni az érdekeinket. Ez egy kemény dolog, hiszen itt komoly eredményt értünk el a gáz az erdészet esetében a fejlődő világból érkező emberek számára, és erre büszkék lehetünk Európában, itt ez egy globális standard közben, amikor a Szakharov díjért jött eh, Ansung Chi itt a parlamentbe, és eh, igenis felhívtuk a figyelmet arra, hogy eh, az új jogot aláírjuk, ő is azt mondta az egyik beszédében, hogy egy ország, hogyha demokráciát akar elérni, akkor ezt kell megvizsgálni, hogy hogyan működnek ezek a dolgok a közérdekében. Azt gondolom ez egy jó dolog, és a globális elismerést érdemlünk ezért. De nézzük most a szellemi tulajdont, amit a kollégák mondtak az imént. A legtöbb ember nem érti a buszon a szellemi tulajdont, igen, de amit a kolléga mondott, igenis, hogy fizetni kell érte. Ezt megértik, hogy ez pénzbe kerül tehát ha valaki valamit előállít, akkor azt meg kell fizetni, ezt be kell látni, és a, itt arról van szó, amit nem szabad megtennünk az, hogy kidobjuk a, a, ezeket a jogokat. Hogyha valaki megsérti a jogot, akkor azt meg kell vizsgálni, hogyan működik ez a copyright, a szerzői jog az internet idején. Ez egy fontos felvetés. Sok mindenről beszélhetünk természetesen. Itt ezt a jogot ki kell igazítani, hozzá kell alkalmazni az új körülményekhez. És itt a szakbizottságbeli kollégák azt mondják, hogy az ágazatnak kell változtatnia, de azt mondom, a felhasználónak is változnia kell, a jogalkotónak is változtatnia kell a viselkedését. Tehát együttműködésben kell tovább haladnunk a józanész figyelembevételével, hogy megfelelően tudjunk alkalmazkodni azon bonyolult világhoz, amelyben élünk. Hogyha az ember bemegy egy áruházba, és egy kabátot elvisz, akkor azt mondják, elloptad, és akkor azt mondják, hogy ez nincs rendjén. És hogyha az ember kikerüli a védelmet, akkor azt még nem tartjuk jónak, tehát ezt nem tehetjük, és ugyanezt így kell gondolkodnunk az internetről is, és biztosul ez a kérdésem, ez a kihívásom tulajdonképpen, hogy hogyan tudjuk ezt az emberek számára elmagyarázni a gyakorlatban, hogy mi is történik itt valamiben. Vegyük a választaimat, önök is tudják, és mert többször mondtam, egy olyan régiót képviselek, ahol a szellemi tulajdon, a copyright, a, a márkanevek sokat jelnek. Tehát 6 óra nyert a csapatom, például a foci csapatom, de minden, ami a stadionban van, az vagy márkanév, vagy szerzőjogokkal függ össze, stb és hogy, hogy mi, egyszerűen hogy lehetne, itt minden összefügg azzal, hogy szellemi tulajdonhoz ragaszkodnak az emberek, ezen működik az egész. Itt egy megfelelő légkörre van szükség, ami pedig természetesen beszélni kell a szabadalmakról is, és a biztos úr is említette, hogy van olyan rendszerünk van, amely, amely működőképes, és ezt EU szinten lehet csak megalaki, meg létrehozni, hiszen ez, a grafin ez egy teljesen új termék, az egész globális. Sajnos azt kell, hogy mondjam, az Egyesült Államok és Japán vezetnek, mert mi nem érünk a szabadalmunkkal. Igenis, ki kéne használni a szabadalom adta lehetőségeket. Itt egy komoly beruházásról van szó egy inkubátor területen, és már mondtam, hogy jöjjenek el, nézzék meg, látogassák meg. Most egy grafin intézetünk is van ezen a területen, de azt gondolom egész Európának komoly előnyt jelentene ez de itt vannak az EU országok, az EFTA országok, Norvégia, stb. stb. Tehát ők is részt vesznek ebből a szabadalomban, és ezt a szabadalmat ki kéne használni, és megfelelő termékeket tudunk kialakítani, és a kis és középvállalatok ebből komolyan profitálnának. Tehát szerintem ne csináljuk nehézségeket azzal. A szemleim tulajdont el kell tudni adni, képviselni kell. Erről van szó tehát. Köszönöm, Luigi Berlinguer. Köszönöm szépen. Jó dolog, hogy itt az eszmecsere során, ami kialakul a bizottság és a parlament között, úgy átfogóan beszélünk egymással, és Barnier úr általában beszámolt az elmúlt évek munkájáról. Csak egyes pontokat tudok kiragadni ebből, amit elhangzott. Összefoglaló módon a közösen végzett munkából kiragadva. Nyilván vannak olyan momentumok, amikor az eltérő frakciók véleményei éppen a szerzői jognál, vagy a vállalati adóknál, vagy egyéb kérdésekben is, de lehetne ez a szabadalom kérdése is, ha már szóba került. Tehát itt nagyon különböző vélemények voltak, például az audit esetében is, vagy a területiség elvének a képviseletében is igen, csak különböző vélemények fogalmazódtak meg. Itt a frakciók között természetesen voltak konfliktusok, érdekütközések, minden demokráciában így van ez. De aztán történt valami, amit szerintem el kell ismernünk. És ez valószínűleg összefügg Barnier biztos úr kitartásával is. Arról van szó, hogy bizonyos álláspontok, amelyek ellentétesek voltak teljesen, ezek eltűntek, vagy legalábbis egyfajta konvergenciát sikerült kovácsolni ezen a területen. Tudom, hogy ez nem mindig volt egyszerű. Azt is tudom, hogy a kollégák látják, milyen témákról beszélek én itt. És az elmúlt időszakban egy erőteljes, fokozott európai tandan tendenciát láttunk, mi szerint az általános európai érdekeket komolyabban vesszük, mint az egyes részérdekeket. Egyre világosabbá vált számunkra, hogy az európai polgárok érdekeit kell szem előtt tartani, és ilyen értelemben kell fellépnünk. És ez az a hozzáállás, amit ma bármilyen biztos úrtól is hallottunk többször. A modernizáció folyamata hozzá kell, hogy járuljon ahhoz, hogy európaibbá váljon a jogalkatásunk is. Ez tulajdonképpen egy apró forradalmat is igényel a társadalmainkban, hiszen megjelentek a modern technológiák, amelyeket egyszerűen a régi szociális kapcsolatok alapján csak úgy nem lehet kezelni. Vannak itt különböző dolgok, mint a szabadalmak, a szerzői jog, és ezt jogilag definiálni kell, az adott körülmények között is. Itt sikerült végül is olyan megoldásokat kidolgozni, amelyek hozzájárulnak a egyes struktúrák meghaladásához, egyik például a területiséget, a kreatív művészetekhez való hozzáférésről van itt valójában szó. Itt arról van szó, hogy egy bizonyos terméket Olaszországban lehet fogyasztani, de Nagy-Britanniában nem. Tehát vannak határok, és ez egy szabályozási alap. De ha az internetet vesszük, akkor láthatjuk azt, hogy ez a fajta határ megszűnőben van, ez a fajta fizikai határ, és ez a területiséget aláásta mint elvet. Az elmúlt időszakban ezt a koncepciót akarták megvédeni, de ez a védekezés ez ma már akadálya a fejlődésnek lassan. Egyszerűen másfajta kihívásokkal szembesülünk. Például az árva műkeket, vagy a hasznosító szervezeteket. Itt azt látjuk, hogy megváltozott a megközelítés, ahogyan látjuk ezeket a dolgokat, amit itt a kollégák is egyébként többen elmondtak előttem. Vegyük például a, a vakok, a gyengéllátók kérdését. Vagy az említett szerződést, amelyet most kötöttek meg nemrég. Egy ideig ezt sokan blokkolták, de egy adott ponton végül is megszületett az említett szerződés még akkor is, hogyha nehézségekbe került kidolgozni azt, és itt Évával teljesen egyet kell értenem. Gondoskodnunk kell arról, hogy ne lehessen megkerülni ezt a szerződést, igenis ültessék át a gyakorlatba, és végre kell hajtani. Ezt kell célul kitűznünk. Arra emlékszem, hogy a szociáldemokrata frakcióban a szabadalmak kérdésében Húsz évig nem igen tudtunk közös nevezőre jutni. Át kellett lépni bizonyos árkokat, és gyakorlatilag szinte az eredmény meg is született. Rafaela és én Olaszország különböző részeit képviseljük. Olaszország azon országok közé tartozik, amelyeknek nehézségeik voltak, mert a szabadalmaknál az olasz nyelvet nem kellő súlyjal vették figyelembe. Azonban itt a fogyasztók jogait kell nekünk megvédenünk a jelen formációban. Erre kell koncentrálnunk, és így fogunk tudni eredményt elérni. Ezért aztán igencsak fontosnak tartom, hogy a jogalkotási ciklusunkat konkrét eredményekkel zárjuk le és az az áttekintés, amit a biztos úrtól ma hallottunk, az tulajdonképpen imponáló. Szerintem ez egy jó alap a további munkához. Szerintem még egy utolsó lépés, ösztönzés kellene, mint ahogy Wikström asszony és Éva elmondta például, hogy haladjunk egy néhány fontos kérdés, mint az auditoknál, a márkaneveknél, és a számvizsgálatnál is, ahol a bizottsági javaslat nyilván túlmegy egyes elvárásokon. Ilyen határozottan, elkötelezetten kell működnünk, akkor jutunk eredményre, méghozzá a ciklus vége előtt. Köszönöm szépen, masszív kolléga. Nagyon röviden, mert tudom, hogy lassan elfogy az időnk, de nem szerettem volna elszalasztani ezt a lehetőséget és gratulálnék Barnier úrnak és a kollégáinak azon lelkesedésért, amelyet az előadásai mindig kiváltanak belőlünk, és azért, mert tudjuk, hogy jó szándék vezérli a mandátuma hátralevő részében is, Persze tudjuk, hogy a jövőben talán más európai perspektívák érvényesülnek, de ebben a mandátumban tudjuk, hogy ő mindent megtesz azért, hogy lezárja a különböző kérdéseket. Csak három apróságot szeretnék elmondani azon dolgokból, amit mondott. Először is a szerzői jogok. Meggyőződésem, Galo asszony és Barnier úr is meggyőztek, azon évek során, amiket itt töltöttem eddig a parlamentben, hogy jó úton haladunk, és teljes mértékben igazuk van. Ezért támogatnunk kell őket. És ebben az értelemben most, amikor Albert Camus évfordulóján, századik év, születésnek századik évfordulóján, ugye tudjuk, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés, mindig is küzdeni fogunk, és szízifuszi munkát végzünk mindig, és ezt továbbra is így fogjuk tenni, mert a szerzői jogok nagyon-nagyon fontosak, ezek alapvetőek, ahogyan azt Barnier úr is felvázolta. De még valamit szeretnék elmondani, ami a jelenlegi helyzetet illeti meg kell nézze, hogy mandátuma során mennyire fontos az, amit szerzők a magánjogi, másol, magánfelhasználású másolatokra vonatkozóan tesznek. Az elmúlt két évben drámai eh, mértékű veszteségeket kellett eh, elkönyvelniük, és van, aki az éhínség szélére jutott egyszerűen azért, mert eh, ezt a kérdést nem tudtuk megoldani, és szeretném arra ösztönözni Barnier urat, hogy ezt a kérdést oldja meg még a mandátuma során. Másodszorban pedig jelezte, hogy a lobbisták előtt nem fog engedni, nem fog nekik engedményeket tenni, ugye például a nagy erdészeti vállalatok, ugye a kitermelői gazdaság különböző vállalatai előtt például az afrikai kontinensen, ez nagyon fontos, hiszen az Európai Parlamentben egy új képet festünk most, és ezekben az országokban a politikai vezetők korruptak, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az adatok szempontjából átláthatóság létezzen. Éppen ezért semmiféleképpen sem szabad visszalépnie Barnier úrnak. Arlene McCarthy és mások, akik is dolgoztak ebben a témában, mindazt, amit elért a parlament és az Európai Unió, a bizottság eddig, abból nem szabad engedményeket tennünk. Végezetül pedig az auditok. Sohasem gondoltam volna, hogy a tanács, illetve a bizottság sokkal előrébb jár ahhoz képest, amit ugye mi látunk itt a parlamentben, de sajnos ez a helyzet, ez, ez van. A jelenlegi legnagyobb akadály, és itt már nem csak arról van szó, hogy valóra váljon az, amit Barney úr a zöld könyvben megfogalmazott, a fő akadály a parlament előtt, ez meg kellene, hogy szűnjön. A kollégáim sokkal jobb lenne, hogyha praktikusabban közelítenék meg mindezt a szakbizottságban. Ugye nincs itt Karim úr, de sokkal praktikusabbak kellene legyünk, és jobb együttműködésre kellene törekednünk. Ugye a spanyol szokás jogban ugye azt mondjuk, nem tudom, hogy ezt le lehet-e fordítani, mondja az előadó, jobb egy jobb egy rossz emlék, mint egy jó peres vita. Ebben az esetben azt hiszem, hogy ezt az auditot elhalaszthatjuk éppenséggel, ez mindenképpen jó lenne, mert az európai gazdaság ezt, ezt megköveteli. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most visszadom a szót Barnier biztos úrnak, hogy a sok kérdésre és gondolatra reflektáljam. parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm önöknek a biztatást, illetve a méltatást, és persze a legitim kritikákat is, hogy a bizottságnak tovább kéne mennie, mélyebbre kéne hatolnia. Nagy érdeklődéssel hallgattam ezt, és a főigazgatóságomnak közvetíteni fogom a véleményeket. Wikström asszony és Engström asszony is említették a szabadalom kérdését. Majdnem jutottunk a célig, de még nem. Engström asszony és McCarthy asszonynak igaza van, hogy történt előrelépés, de nem teljesen európai a rendszer, ahogy Engström kolléga is mondta, mert 27 országnak kell megfelelni a nemzetközi jognak, tehát mindig, mindenképpen csak egy kompromisszumot remélhetünk, nem többet. Nagy várakozással követte a gazdaság, a vállalkozások az utóbbi 25 évben a belső piac kibontakozása során a jogvédelmet, ugye amikor először nyitották meg piacaikat a csatlakozó országok a világ előtt, és a versenyképesség tükrében kell védelem, és többször többen úgy érezték, hogy nem volt ez kellő. De most már, ha 13 tagállam ratifikál 2014-ig ja, ezt az anyagot, akkor az hatályba léphet. Ennek érdekében én nagyon sokat teszek, és az önök támogatására is szám, számítok, hogy legalább ez a minimális létszám a tagállamoknak meglegyen, hogy a szabadalmi szabályokat be lehessen vezetni. Nyilván a svéd, brit cégek nagyon, vagy az angol cégek nagyon profitálnának az egységes szabadalomvédelemből. 2011-ben ez kiderül, hogy ez meg lesz -e, ez a többsége a tagállamoknak. Felmerült az a kérdés, hogy a márka védelem, Extrém asszony is említette ezt, hol tart a két jogalkotó minden évben előrelép egy kicsit, de még van a tanácsülésig tennivaló. Görögországba megyek szerdán, és találkozom a miniszterelnökkel is, a kereskedelmi miniszterrel. Igyekszünk ott is előrelépni ebben az ügyben. Egyes tagállamok kritikájának ellenére Szerintem teljesen világos a tét. A nemzeti márkák, és itt eh, erről is volt szó, amit nemzeti hatóságok védenek, és az európai márkák, amelyeket az Alicantei hatóság véd, elválnak egymástól, nagyon komoly munkát végeznek. Ez a kétféle védelem igenis meg lehet egymás mellett, egymást kiegészítő módon. megpróbáljuk ezt a csomagot még tovább lendíteni, mert nekünk is nagyon fontos. Ami a magánkópiák kérdését illeti, Engström azt mondja, ezt is említette. Egyes területek, amelyekkel most foglalkozni fogunk az értékelés során, a szerzőjoggal kapcsolatosan valóban ide tartoznak. Vittorino úr munkájának a tükrében, amit ezúton is köszönök, és Castex asszony jelentése kapcsán is, amit ugyancsak köszönök, és nagyon hasznosnak tartottam ezt a szöveget. Azt tudom mondani, hogy nem tudjuk megelőlegezni a reformot, de mint európai biztos tudom, hogy az a feladatom, hogy a kettős fizetések kérdését megoldjam. Alapvető hogy megőrizzük a szerzők díjazásának alaphelyzetét, tehát körültekintőnek kell lennünk, hogy ez ne sérüljön. A két jelentés, a Vitorino és a Castex jelentések ebben támogatnak minket, új vita lesz erről a magánkópiák kérdéséről, tehát egy a jogi fejezeten belül, mint alfejezetről. Engström úr azt mondta, hogy Európa, az európai rendszer gyenge. Ugye a Silicon Valley-vel, ha összevetjük magunkat, és jártam én is ott, nagyon ö, tényleg impozáns volt az a hatalmas terület, ahol supa innovatív cég működik, és gyakorlatilag mindegyik globálisan működik a világban. Tehát ez egy ide a gyár volt. Ilyen értelemben igaza van, hogy Európa gyenge, nem vagyunk ennyire koncentráltak és mobilisak a szakemberek modalitásában. Éppen ezért a versenyképességi, ipari versenyképességi stratégiánk arra irányul, hogy megőrizzük az európai gyártó és innovációs központokat, próbáljunk lépést tartani az amerikaiakkal úgy, hogy nem válunk protekcionistává. Védeni kell a befektetéseket, illetve a szellemi befektetéseket is, az, az egyetemek, a kutató központok, laborok munkáját, ugyanakkor meg kell adni a lehetőséget a gondolatok szabad áramlásának, és csak ha mindkettő jól leszabályozottan működik, akkor működik jól egy ilyen tudásközpont. Bározó úr, elnök úr, az Európai Technológiai Központ kapcsán sokszor elmondta, és hangsúlyosan elmondta, hogy a mobilitást növelni akarjuk, és a védelmet is növelni akarjuk. A szellemi jog kapcsán is Engström kolléga talán olvasta, illetve én olvastam azt a könyvet, amit ön összeállított, azt a könyvecskét a, a Copyright Reform címmel. Olvastuk tehát, mégpedig nagyon odafigyelve, és nyilván nem akarunk akadályá válni. Tudjuk, hogy különbségek vannak az országok között, de nem vagyok abban biztos, hogy az ön elemzése teljesen megállja a helyét. Visszatérve a szerzőjog központi kérdéséhez megint, beszélnem kell a Berlinger úrféle javaslatról is, amely a közös fellépésre tett javaslatot, annak ellenére, hogy nagyon különbözőek az álláspontjaink. A jogkezelés a Marrakes dosszié kapcsán a bizottság végül is megtalálta a közös utat. A szerzői jog, Bellinger úr, az európai intelligencia védelméről szól, és itt még a bal, jobb oldal, a zöldek és a, a kalóz párt is egyetért abban, hogy, hogy van egy európai intelligencia, amelyet meg kell védeni. Ez egy hatalmas tőke. McCarthy, az, McCarthy kollégám egyszer jól megfogalmazta, hogy mi forog kockán, a gazdasági jelentősége Európának a, a, a kreációban áll, a létrehozásban, az innovációban. A növekedés és versenyképesség egyik legfontosabb pillére ez, az európai intelligencia és annak kihasználása. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a szerzői joggal is segítsük ennek a kreativitásnak a kibontakozását. Lichtenberger asszony is, Marie Calló, Bigeldo, Berlinger úr, Engström kollégák mind utaltak erre. Vizsgáljuk jelenleg, és ezt megerősíthetem, kollégáimmal, Krusz asszonyjal és Vasiliu asszonyjal azt a jogalkotási keretet, amelyben az önök által is felvetett gondolatok megvalósulhatnak. Ugye a digitális váltás kor tükrében nagyon sok bonyolult gazdasági számítás zajlik arról, hogy ezek az új médiumok ö, hogyan hatnak a piacra. A következő hetekben, ahogy már említettem is, lesz egy komoly közmeghallgatás. McCarthy kollégám felhívta a figyelmemet arra, hogy hogy igen, az új generáció nem érti azt, hogy ö, miért kéne ö, betartania ezeket a szabályokat. Van egy új generáció, a fiatal ö, zenészek, ö, kreatívok, újságírók, ö, azonban a másik oldalt képviselik, és tudják, hogy ők is meg szeretnének élni valamiből. Ugyanakkor nagyon sok fiatal van, aki nem tudja, hogy miért kéne fizetni a jogdíjat. Tehát itt egy tájékoztatási, pedagógiai tevékenységre is szükség van, hogy ez a növekedés, a munkahelyek megőrzésének a záloga, hogy meglegyenek fizetve a kreatívok. Lichtenberger asszony vetette föl az internet és a teritorialitás dilemmáját. Igen, vannak bizonyos korlátok és kivételek, a belső piac fragmentált, ennek a kérdésnek egy részével már foglalkoztunk a jogkezelés kapcsán, ez a munka folytatódik. Az igazságos és jó díjazás kapcsán a magánkópiák lehetővé tételével, és nagyon fontos, amit önök is elmondtak ebben, úgy gondoljuk, hogy megvalósítható egy olyan védelem, amely segít egy új kultúra kibontakozásában is, hogy mindenki számára világos legyen, hogy az egységes, majd bevezetendő európai engedély kapcsán fizetni is kell, de hozzá is férni lehet a tartalmakhoz. Ez egyébként az európai sokféleség garanciája is. Világos az időterv, jövő márciusban lesz már eredmény, és döntés is ebben a kérdésben. Végül engedjenek meg egy szót, Berlinger úr, elsősorban Lichtenberger asszony, a Marrakes dossziéről hadd szóljak. Az első fázison túl vagyunk, most az uniónak alá kell írnia ezt a megállapodást, ez egy nagyon fontos fejezet. Aztán jön a ratifikáció. Egyes tagállamok, ahogy már mondtam, léptek már, és mi azon vagyunk, hogy tovább lendítsük a folyamatot. De vannak jogi akadályok, illetve nagy a versengés, nagyon szorosan együttműködöm a bizottság jogi szolgálatával annak érdekében, hogy az ön gondolatmenetét is tovább gondolva ebben hatékony megoldás legyen. De bonyolult a kérdés, kockázatok is vannak, és nem kizárt, hogy késedelmet szenved majd az anyag sajnos. De nagyon dolgozunk azon, hogy ez ne így legyen a jogi szolgálat összefoglalját el tudom majd önnek juttatni. Galló kolléga az ÁFA, diszkin, áfa-ban mutatkozó diszkriminációt említette, Sebete kollégával dolgozom a probléma megbüntetésén, egyetértek Gáló kollégával, hogy legyen semleges, technológia semleges az áfa, ne legyen különbség a elektronikus és a fizikailag kiadott könyvek áfája között, Erről is egy tanulmány alapján tovább fogunk lépni hamarosan. McCarthy kollégát idézném megint, hogy az a fő elv, hogy, a, hogy átlátható legyen a bányász és erdész ágazatra vonatkozó szabályozás. Sirek úr és Aland úr is tagjai voltak, illetve most is azok annak a bizottságnak, amely a kongói orvosok helyzetével foglalkozott. Ugye ők viszont maguk részéről a nők elleni erőszakkal foglalkoztak, és Mugave nevű orvos teljesen oda szentelte magát a megerőszakolt nők ügyének, a háborúban erőszakot elszenvedett nők ügyének. És amit tőle tudunk, az nagyon tragikus, mert elmondta nekünk, hogy a kongói konfliktusban a nők megerőszakolását konkrét fegyverként használják, Sőt, ebbe az ügybe multinacionális bányászati cégek is belekeveredtek, passzívan, aktívan. Tehát itt egyértelműen felmerül a hatékony jó irányítás, kormányzás kérdése a konfgói konfliktus, politikai háborús konfliktus nagy rész visszavezethető a szabályozatlan kitermelő iparban felgyűlt problémákra. Remélem, hogy választottam minden kérdést. Messzip Idelgónak is köszönöm a bátorítást, amit pedig az audittal kapcsolatban hallottunk. Továbbra is várom a támogatásukat. A következő hetekben az elnökség munkája és a saját munkánk alapján, mondom, tovább fogunk lépni. A rotációs elv ö, érvényesül, és a fekete listával is foglalkozunk. Kompromisszumra kell jutni ez ügyben, de úgy néz ki, hogy ez menni is fog. Köszönöm szépen! valamennyi kérdést és felvetést, azt, hogy figyelnek és hogy dolgoznak önök is komolyan. Köszönöm szépen, biztos úr. A tapsból is látható, hogy a bizottság felettébb elégedett az ön munkájával, és talán én is elmondhatom, hogy ez a munka szempontjából leg intenzívebb bizottság. Ide tartoznak ugye a pénzügyi szolgáltatások, a szellemi tulajdonjog, a társasági jog és a belső piacra kapcsolatos általános kérdések, tehát Ugye az egész komplexumnak mi csak egy részével foglalkozunk, de az a rész, amelynek kapcsán önnel együttműködhetünk, azt mondhatom, hogy rendkívül elégedettek voltunk, és a ciklus végéig remélhetőleg ez az együttműködés így alakul. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a még nyitott kérdéseket, amelyek nagy prioritást élveznek, lezárhassuk a mandátum vége előtt. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok! Köszönöm. Rendben, most egy kisebb késésben vagyunk, de azt hiszem, hogy ez nem gond, mert a koordinátorok ülése amúgy is elég hosszúra alakult, hosszú időt különítettünk el, erre nem fogunk ennyi időt igénybe venni. A nyolcas napirendi kapcsán Campinos urat köszönjük Alicante-ból, a belső piaci harmonizációs hivatal elnökét. Egy tudományos tanulmányt fog ismertetni velünk az európai szellemi tulajdonjogról. Kérném, hogy jöjjön ide, fáradjon ide, és röviden ismertesse ezt az anyagot. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, a bizottság képviselői, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a jogi bizottság előtt, amely természetesen ugye a parlament illetékes bizottság ebben a témában a megfigyelő központ és a belső piaci harmonizációs hivatal témájában szeretnék élni a lehetőséggel, és még egyszer köszönetet mondanék Mastip Hidalgo úrnak, aki kiemelkedő munkát végzett előadóként ezen rendelet kapcsán, és ennek eredményeképpen lehetek én most itt önök előtt. De a többi parlamenti képviselőnek is szeretném megköszönni aktív szerepvállását ebben a folyamatban, és ők ugye nyomon követték a parlament részéről a megfigyelő központ munkáját Bárnyi biztos úrnak, és a bizottsági szolgálatnak is köszönettel tartozunk. Ahogyan azt a rendelet is leszögezi, a megfigyelő központ fő célja objektív adatok szolgáltatása, tényeket, számadatokat szolgáltatunk a szellemi tulajdonjogról és az a kapcsolatos jogsértésekről. Egyes képviselők bírálták a megfigyelő központot, de ugye kifejezték reményüket, hogy megfelelő akadémiai kutatást tud majd végezni, és tanulmányokat tud előkészíteni. Most pedig egy tanulmányt ismertetnék önökkel, ami azt hiszem, hogy a lényegébe vág, rátapint arra, amit önök fontosnak tartottak, és ugyanígy egybecseng azzal is, amit eh, Barnier biztos úr mondott. Tehát, hogy először meg kell értenünk a helyzetet, és aztán kell csak cselekednünk. Ez főleg igaz olyan komplex kérdésköröknél, mint a szellemi tulajdonjog, ahol ugye a technológia gyorsan fejlődik, és éberen kell őrködnünk, nehogy eh, lemaradjunk az eseményektől. A szellemi tulajdonjoga mindennapos tevékenységünk egyre nagyobb részét és gyermekeink életét is befolyásolja, hiszen ők a digitális világba egyre fiatalabb korban kapcsolódnak be kulcsfontosságú vita folyik a szerzői jogok rendszeréről, és a biztos úr csak most tájékoztatta őket, hogy két héttel ezelőtt zárult le az európai kezdeményezés az engedélyek témájában. Remélhetőleg a megfigyelő központ hasznos inputot nyújt majd a jelenlegi vitákhoz. 2012. júniusában bíztak meg bennünket ezzel a feladattal, és szeptember 30-án lett közzétéve az első jelentés, amelyet Barnier biztos úr, jó magam és a szabadalmi hivatal elnöke ismertettünk. Ebből kiderül, ahogyan a biztos úr is említette, hogy az IPR intenzív iparágak közvetlenül és közvetve is 35%-ban járulnak hozzá a foglalkoztatáshoz. A GDP 39%-át teszik ki az Európai Unióban, 77 millió munkahelyért felelősek, és az Európai Unióban a kereskedelem 99%-áért is felelősek. Egy nyomon követő tanulmány születik majd jövőre, ebből majd kiderül, hogy a KKV-k számára ez a kérdéskör mennyire fontos. A második lényegi tanulmány, amelyet ma ismertetek önökkel, olyan bonyolult és néha ellentmondásos kérdésekkel foglalkozik, mint hogy az állampolgárok mit gondolnak a szellemi tulajdonjogról. Még mielőtt a tanulmány eredményét ismertetném önökkel, említeném, hogy egy harmadik tanulmány is készületben van, a jogsértésekről. Az a célunk, hogy bemutassuk mennyiségileg a jogsértéseket a belső piacon, és 2014 vége előtt szeretnénk ezt lezárni. Az szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos meglátások, a jogsértések egy trilógiát alkotnak. Van ugye egy pozitív vetület ennek, mert ebből kiderül, hogy a foglalkoztatás, a munkahelyek, a kereskedelem szempontjából milyen jelentőséggel bírnak a szellemi tulajdonjogok. Aztán ennek van egy másik oldala is, amelyet majd a jogsértésekkel foglalkozó tanulmány fog bemutatni. Mennyiségileg szeretnénk meghatározni a hamisítások és a kalózkodásnak a foglalkoztatásra, illetve a növekedésre és az adóbevételekre gyakorolt hatásukat. Az állampolgárok különböző országokból, különböző korcsoportokból származnak, különböző férfiak, nők, különböző szakmai csoportokhoz tartoznak, ők vettek részt ebben a tanulmányban, és ez a három tanulmány, valamint a jövőben a nyomon követő tanulmányok majd áthidalják azt az információs űrt, amely most létezik, és lehetővé válik hozzá segíteni a polgárokat ahhoz, hogy a szellemi tulajdonjogokat az életük szempontjából fontosabbnak ítéljék meg. Reméljük, hogy ez segítséget nyújt majd a szakpolitikai döntéshozóknak is, mint önök. Adatokat szolgáltatunk ugyanis, amelyek alapján ö, megalapozott döntéseket hozhatnak. Ezen tanulmányok majd a jövőben ismétlődnek, és így megfigyelhetjük, hogy a szellemi tulajdonjog a társadalomra és a gazdaságra milyen hatással van, és értékelni tudjuk így a fejlődését is. Jeleztem, hogy vizsgálni fogunk különböző ide kapcsolódó kérdéseket is. Hölgyeim és uraim, most pedig áttérnék a tanulmány részleteire. Azt értékeljük, hogy az európai polgárok milyen kapcsolatban állnak a szellemi tulajdonjoggal. Ez az első ilyen fajta európai tanulmány, lefedi az összes 28 tagállamot, és több mint 26.500 állampolgárt interjú voltunk meg, szigorúan követve az Euróbarométer metodológ módszertanát. Kiderül ebből, hogy a szellemi tulajdonjog mit jelent a fiatalok, főleg a, az EU, a polgárok, főleg a fiatalok számára, hogyan értékelik, hogyan érzik ezt. Ez egy hasznos iránymutató ahhoz, hogy jobban megértsük azt, hogy a gyermekeink és a társadalom hogyan gondolkodik. A három szakaszból állt ez a tanulmány, ennek része volt egy minőségi tanulmány is kilenc tagállamban, és egy mennyiségi szakasz, amely telefoninterjúkat jelentett 26.500 állampolgárral az összes tagállamból. A mintavitel alapján lebonthatók az eredmények országonként, korcsoportonként, képzettségi szintként, foglalkozásokra nézve is lebontható. Ha persze vannak technikai kérdéseik a módszertannak kapcsolatban, akkor itt bal oldalon ül Antoine Arari, az Edelman Berlon vállalattól. Ők hajtották végre ezt a tanulmányt, és szívesen megválaszolja a kérdéseiket. Egyébként szeretnék most akkor köszönetet mondani neki a munkájáért. Melyek a tanulmányból levonható fő tanulságok? Az kiderül a tanulmányból, hogy pozitívan viszonyulunk a szellemi tulajdonjoghoz, de számos ellentmondás is megfigyelhető az emberek magatartásai, nyilatkozatai és fellépései között. Az emberek azt mondják, hogy tudják, mit jelent a szellemi tulajdonjog és miből tevődik össze, de az igazság az, hogy ezt nem tudják. Nem tudják például, hogy a dizájnokat is lehet védeni, és hogy a szabadalmak elévülnek egy idő után. Az emberek azt hiszik, hogy a szellemi tulajdonjoga kapcsolatos szabályok megszegése bizonyos okokból kifejezőleg elfogadható lehet. Az emberi természetnek részei ezek ellentmondások a fontos. Az igazi kihívás az az, hogy megértsük ezen ellentmondásokat, és a figyelem felkeltésen javítsunk. Éppen ezért ugye tiszteletben kell tartani a szellemi tulajdonjoga kapcsolatos jogszabályokat azt is tudjuk, hogy noha mind európaiak vagyunk, különbségek figyelhetők meg tagállamok, régiók, nem, és természetesen korcsoportok szerint is. Az egész tanulmány során a 14-25 év közti korcsoport lényeges különbségeket mutatott fel más korcsoportokhoz képest. Noha támogatják a szellemi tulajdonjogot, a fiatalabb nemzedékek gyakorlatban és elméletben is készek arra, hogy ezt vitassák és megkérdőjelezzék sokkal inkább, mint más nemzedékek. Vagyis, ha nem akarunk egy egész nemzedéket elveszíteni, és az azt követő nemzedéket, akkor azt kell megértessük velük, hogy a szellemi tulajdonjog az ő érdekeiket is szolgálja, jobban kell kommunikálnunk, és ezt az ő nyelvükön kell megtennünk. Kezdjük a pozitívumokkal. A tanulmányból kiderül, hogy az európai polgárok túlnyomó része hisz a szellemi tulajdonjog gazdasági és társadalmi értékében. 96% azt nyilatkozza, hogy támogatja az innovációt és a kreativitást, úgyhogy meg kell fizetni a művészeket munkájukért. 86% egyetért azzal, hogy az IP védelem javítja a termékek és a szolgáltatások minőségét. 69% úgy véli, hogy azon vállalatok, amelyek sok szellemi jogért felelősek, hozzájárulnak a munkahelyek teremtéséhez és a gazdasági növekedéshez is, ami megütköztetett engem, az az, hogy 67% azt nyilatkozta, hogy a szellemi tulajdonjog nélkül gazdasági káosz következne be. Következésképpen a jogsértéseket is messze menőleg elítélik. A polgárok 78%-a szerint ez helytelen, csak 9% állítja, hogy letöltött már, vagy élőben nézett illegális tartalmakat szándékosan az interneten az utóbbi 12 hónapban, és has, ez utóbbit, hogy az utóbbi 12 hónapban tették, hangsúlyoznám. 4% nyilatkozta azt, hogy szándékosan hamisított termékeket vásárolt, és 6% azt nyilatkozta, hogy félrevezették, és ennek következtében vásároltak hamisított termékeket az utóbbi 12 hónapban. Ez pozitívnak tűnhet, de van ennek a történetnek egy másik oldala is. Említeném azon ellentmondásokat, amelyekre már utaltam. Ha megnézzük személyes perspektívából a helyzetet, akkor láthatjuk, hogy az európaiak jó része úgy gondolja, hogy adott esetben indokolt lehet a jogsértés. 34%-uk úgy indokolja, hogy ez egy jó vétel, 38% pedig egyfajta tiltakozásként teszi ezt egy piacalapú gazdaság és a nagy márkák ellen. A 15-24 év közti fiatalok esetében a megkérdezettek fele nyilatkozott így. A második megállapítás az, hogy az állampolgárok szerint a szellemi tulajdonjog számukra semmit nem tartalmaz, a szakasz, a minőségi szakaszban egy olasz tinédzser azt mondta, hogy ezek szavak, mint a copyright, a szabadalmak, a védjegyek, ezek nekem teljesen közömbösek, a multikra gondolok ez, ebből, és ez nem az én világom. Egy spanyol tinédzser azt mondta, hogy alig ha fogok ártani egy nagy multinak, hogyha egy olyas valakitől vásárolok egy hamisított terméket, akinek, aki ebből a pénzből fog, fog ennivalót venni. Ebből is látható, hogy miután rámutatunk arra, hogy a gazdaság számára mennyire fontos a szellemi tulajdonjog, ezt le kell vinnünk a vállalatok szintjére, és akkor megláthatjuk, hogy mennyire, mennyiben hatnak ezek pozitívan a KKV-kra. Vagyis, amikor a számokról beszélünk, az európaiak csak 11%-a gondolja azt, hogy ők az elsődleges kedvezményezettjei a szellemi tulajdonjognak, és az európaiak 43%-a azt mondja, hogy a nagyvállalatok a fő kedvezményezettek. Egy harmadik megállapítás az, hogy a szellemi tulajdonjog félrevezető, hallottam már ma ezt a kifejezést, főleg interneten, és főleg a fiatalok számára félrevezető. Az európaiak 19%-a azon gondolkozott, hogy vajon legális-e, hogyha letölt egy zenét, valamilyen zenét vagy videót, és csak 12% nézett ennek utána. Ebből ezen számadatok 42%-ot tesznek ki a 15-24 közti korcsoportban, őket foglalkoztatta az, hogy legális-e mindez, és csak 26% akart ennek utána nézni, úgy gondolom, hogy ezek a számok önmagukért beszélnek. Egy negyedik megállapítás, az, hogy az állampolgárok egy része úgy gondolja, hogy ez a rendszer nem felel meg az elvárásaiknak. 22%-uk szerint elfogadható letölteni védett tartalmakat illegálisan, ha ennek nincs semmilyen legális alternatívája a hazájukban. 42 százalék ez az arány a 15-24 év közti fiatalok körében. Az európaiak 42%-a úgy véli, hogy elfogadható letölteni vagy hozzáférni védett tartalmakat, hogyha ez csak személyes használatra szól, és ez az arány 57%, amikor a 15-24 év közti korcsoportról beszélünk. A fiatal európaiak egy harmada úgy véli, hogy a jogellenes tartalmak jobb minőségűek. És az európaiak 40%-a úgy gondolja, hogy az illegális tartalmak az interneten félébbek, mint a jogszerűen hozzáférhető tartalmak. És hát persze az ár sem elhanyagolható. Egy olasz diák azt mondta például, hogy az egyetemi diákok jogosultak arra, hogy megsértsék a szellemi tulajdonjogot, amikor másolják a könyveket, hiszen amúgy is olyan drágák, és úgy gondolják, hogy nem az ő felelősségük a szellemi tulajdonjog védelme. Egy 50 év felé közelítő horvát válaszadó azt mondta, hogy az internet szolgáltatónak kellene védeni ezeket az anyagokat, hogy ő egyáltalán ne férhessen hozzájuk. Egy Egyesült Királyságbeli fiatal pedig azt nyilatkozta, hogy vannak illegális letöltő oldalak, amikről mindenki hallott, Egyértelmű, hogy a rendőrség is tud ezekről, és ha tényleg azt gondolnák, hogy ez egy gond, akkor tennének valamit ellenük. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Ez a tanulmány szerintünk szerintem egyszerű áttekintést ad arról, hogy az európai polgárok hogyan vélekednek a szellemi tulajdonjogról. Összefoglásképpen elmondhatjuk, hogy támogatják ezt valóban, de a gyakorlatban szerintük néha indokolt a szabályok megszegése. Azért látják ezt így, mert nem igazán tudják, hogy milyen értéket képvisel a szellemi tulajdonjog, másfelől pedig úgy gondolják, hogy a jelenlegi rendszer nem tükrözi az ő elvárásaikat, főleg amikor az internetről van szó. Ebből a tanulmányból jobban megérthetjük a problémát, és úgy vélem, hogy esetleges megoldásokra is rámutathatunk. Ezek voltak azok a megállapítások, amikre szerettem volna felhívni a figyelmüket, de persze magában a tanulmányban sokkal több információt találnak, úgyhogy ajánlom figyelmükbe. És remélem egyetértenek azzal, hogy eléggé megrázó, de őszinte információt tartalmaz ez. Itt nem arról van most szó, hogy kedvünkre való vagy sem az, amit, tanulmány, amit tartalmaz ez a tanulmány, hanem arról van szó, hogy a döntéshozók milyen következtetéseket vonnak le ebből. Remélhetőleg felhasználják munkájuk során, és figyelembe veszik majd, amikor arról döntenek, hogy a vonatkozó jogszabályokat megváltoztatják, elfogadják, vagy, vagy feladják és egy személyes megjegyzést is tennék. Jó néhány évvel ezelőtt, amikor felmerült a belső piac megteremtése és a fizikai akadályok megsemmisítése, sokan ezt határozottan bírálták. Ma azonban a termékek, szolgáltatások és a tőke belső piaca az egyik legnagyobb vívmányunk, és egy tanulmány rá is mutatott arra, hogyha a digitális egységes piacot ki teljesítenénk, akkor ennek óriási gazdasági értéke lenne de manapság ez még nem történt meg, az internet korában. Hogyan magyarázzuk el azt egy lengyel tinédzser előtt, hogy nem nézheti meg azon filmeket, amelyeket a spanyol barátai megnézhetnek? A fiatalok gyorsan és könnyen akarnak hozzáférni a dolgokhoz, és nem szeretik az akadályokat. Az igazság az, hogy a belső digitális piac hiányával kapcsolatos költségek még a GDP, a növekedés, a foglalkoztatás értéken is túl mutatnak. Szociális akadályokat teremt az, hogy nincs kiteljesítve a digitális belső piac. Ha viszont azt akarjuk, hogy a polgárok tiszteljék a, szerz, a szellemi tulajdonjogot, akkor meg kell értessük velük, hogy ennek mekkora az értéke. A megfigyelő központ és a harmonizációs hivatal felhasználja majd ezt a tanulmányt és egyéb tanulmányokat is, hogy a figyelem, hogy a nyilvánosság figyelmét jobban felkeltsük folytatni fogjuk ezt a munkát, hogy hozzásegítsük az embereket ahhoz, hogy jobban megértsék, mit jelent a szellemi tulajdonjog a 21. század társadalma és az ipar számára. Campinos úr. Köszönöm szépen, Campinos úr. Nagyon érdekes tanulmány ez valóban. Igazán nem lett meg az eredmény. Valahogy az érzéseim legmélyen erre számítottam, de hát most ezt már tudományosan is alátámasztották. Érdekes lenne időnként a tanulmányt megismételni periódikusan, hogy lássuk a helyzet alakulását, a tendenciákat. Tehát a fiatalok ugye mindig egy kicsit forradalmiban gondolkodnak, de azért érdekelne, hogy mennyire változik ez, és hogy ez állandóvá válik-e később, hogyha öregszenek az emberek, vagy inkább ez egy tipikus generációs kifejeződése ez a dolgoknak. Ezt talán a szakértőkkel kéne megbeszélni, bizonyos időközönként érdemes lenne megnézni. Most először Engström kolléga, aztán Lichtenberger. Wikström, aztán utána Lichtenberger. Köszönöm szépen. Úgy látom, elment a skandináv nyelveket szeret, biztos, és most angolul folytatom. Köszönöm szépen a tanulmányt. Ez tényleg egy nagyon érdekes tanulmány meg is néztem. Egy néhány megjegyzést engedjen meg, ne, nem különösebb sorrendben. Ugye ez a hozzáállást vizsgálja. Itt azt mondtuk, hogy 99%-ban az emberek hogyan viszonyul lehez, de itt emlékezni kell egy egy témára, tehát arra, hogy ez hozzáállásokat vizsgál, aztán hogyha megnézzük a tényeket, hogyan válaszolnak az emberek, igen, meg nemmel szoktak válaszolni nyilvánvalóan, és ez nagyjából ugyanazt a pontosságot így adja, mint hogyha az ember földob egy pénzérmét, igen, azt mondja, hogy 44 százalék, igen, vagy nem válasz, aztán aztán 37 százalék az ellenkezőjét mondta, de azért az elég kicsi ez a különbség a kettő között természetesen. Ez valóban nem állítom, hogy az emberek rosszak, hogyha így nyilatkoznak, éppen ellenkezőleg. Vegyünk egy példát csak itt a tanulmány. Az egyik kérdés, hogy megállapítás, hogy hogyan is volt, ugye inkább megállapításokat tettek. Itt azt mondták, hogy mindenki hozzáférhessen a szerzői jogokhoz. Hát igen vagy nem, ugye egyrészt természetesen a copyright lehetővé teszi, hogy az emberek megnézik a dolgokat, és hozzáférjenek, hogyha szeretnék. Aztán természetesen, hogy ingyenesen osszuk ezt szét, ez egy másik dolog. Igen. Eltekintve attól természetesen, hogy itt vannak a jogkezelő társaságok, akik ez a jogok tartoznak, és akik persze megtiltják azt, hogy, hogy ezt eh, megosszák egymás között. Ez az egyik fő probléma nyilvánvalóan, amivel foglalkozni kell ebben az irányelven. Galo asszony kiváló munkát végzett eh, előadóként. Én csak ezzel illusztrálni akartam azt, hogy eh, van itt egy tényleges szerzőjókat védő jog, és a többi, de a valóság másképp alakul ez egy nagyon bonyolult dolog, el akartam csak rámutatni, még azok számára is, akik egy kicsit értenek hozzá, egy laikus számára meg még, még bonyolultabb az egész. Jogalkotóként természetesen van véleményem. Természetesen ez nem egy olyan törvény, amit írni kéne, hanem nekünk olyan törvényeket kéne írni, amiket megértenek az emberek, és hogyha ha valami nem jól alakult, akkor hozzá kell járulni, hogy jól megértsék a törvényeket. Az első pontom volt. A második pont itt a tanulmányban. Szellemi jogot használta az IP rövidítéssel természetesen. És itt azért csak meg nem biztos, hogy össze kell fogni a szabadalmat, a márkaneveket, stb. Természetesen érdekes lehetne itt a különböző szellemi tulajdonjogokat megvizsgálni. Ugye itt szerepel, hogy 11% azt mondta a tanulmány szerint, hogy a fogyasztók a fő élvezői az előnyöknek itt a szellemi tulajdonnál, nem tudom. Tehát, hogyha márkanevekről, tehát védjegyekről beszélünk, kereskedelmi védjegyekről, jó, természetesen ez fogyasztóvédelemre alkalmas, ez nyilvánvalóan ezt szoktuk mondani. De mi a szabadalomnál, nézzük, hát ez nem a, a fogyasztónak az előnyére van, tehát itt ezt meg kell különböztetni, tehát tehát itt azt szabályozzák, hogy a kereskedelmi területen mit lehet kezdeni egy szabadalom, de hogy is a fogyasztónak mit jelent? Tehát igazából nem élvezi az előnyeit. Jó, persze, jobb termékeket, innovációt áttételesen élvezi az előnyeit. Ez egy egészen más ügy természetesen. Minden. De azért végül is azt kell, hogy mondjam, hogy a fogyasztók, hogyha a szabadalmi véd, oltalom előnyeit nem élvezik, teljesen igazuk van, ahogy gondolkodnak erről. És hogyha a copyrightról beszélünk, de, eh, hát hát a mai copyright jog fenyegeti az embereket, hogy börtönbe kerülnek, kártérítést kell fizetniük, stb. Elképesztő összegeket, hát ez a fogyasztónak mitől, mitől előnyös ez a fogyasztónak? Ez teljesen világos, hogy nem előnyös a fogyasztó számára. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy a legközelebbi tanulmánykészítéskor legyünk világosabbak, bontsuk szét a dolgokat, hogy melyik konkrét aspektusról beszélünk a szellemi tulajdonjog kapcsán. Ja. Igen. Még egy kommentár fogyasztók úgy gondolják, hogy sokszínűbb az illegális letöltés. Igen, de ez így is van, hát látni kell. Itt mindenki, ugye a jogi szakbizottságban azt mondja, hogy nem akarjuk illegális, az illegális dolgokat, vagyis ez azt jelenti, Mit jelent ez most, hogy lecsapunk a polgárokra, vagy megváltoztatjuk a, a törvényeket, és hozzáigazítjuk a valósághoz inkább ezeket? Erről vitatkozunk egész idő alatt természetesen. Jó, nem jó az a jog, hogyha az embereket tömegével késztetjük, vagy kényszerítjük arra, hogy illegálisan lépjenek fel. Van, amikor az illegális tényleg jobb, mint a kereskedelmi. Tehát itt, igen. Vannak dolgok, ahol igazából kereskedelmi szempontból nem érdemes kitenni valamit a világhálóra, és éppen ezért ez kikerül a megosztó oldalakra. Természetesen hogyha az attitűdöket, a hozzáállásokat vizsgáljuk, az mindig fel lehet vetni különböző kérdéseket természetesen. Svédországban egy néhány héttel ezelőtt történt, volt egy vizsgálat és felügyelet, és, folyt, és azt kérdezték, hogy félnek-e az internet ellenőrzésétől. azt mondták 80%-ban, hogy nem félnek ettől és senki se vizsgálta, hogy hogy tették fel a kérdést, és és a, a, amikor azt kérdezték, hogy jó dolog-e, hogy van egy ilyen netes ellenőrzés, azt mondták 75% hogy nem, nem jó dolog. Természetesen eh, nagy, a kérdés tehát az, hogy, hogy hogyan tesszük fel a kérdéseket. Ez azt mutatja, hogy eh, a kérdés megfogalmazása nagyon fontos. És eh, amit Léne úr is mondott, ugyanazt a kérdést fel lehet tenni, és nem úgy kell feltenni, hogy jó dolog vagy nem jó dolog valami, hanem másképpen kell megkérdezni. Ahogy az emberek egyébként öregszenek, ezt Léna úr is kérdezte, azt is érdemes vizsgálni, mit, mit, mit velünk mint történik. Természetesen Wikström kolléganére nem vonatkozik az előző megállapítás, de ahogy öregszenek az emberek, észhez térnek, vagy, és akkor jobban betartják a copyright jogokat. Vagy a szerzői jogokat tehát, vagy pedig hosszabb távon is megmaradnak, és akkor a társadalom egyre nagyobb része viselkedik így. Hát reméljük az utóbbi lesz a helyzet. Én legalábbis remélem. Jó, ezt majd még megvizsgáljuk. Wikström asszony. Köszönöm szépen. Azt hiszem, valamikor a kalózkodást a tengereken és az interneten is megszüntetik, de bízunk abban, hogy sikerül. Örülök, hogy láthatom, hogy az a bizalom a bizottságunkkal szemben létezik. Tényleg jó, jó, kéz, jó dolog volt, hogy ezt elkészítették tényleg szükség van ilyen adatokra, hogy gyűjteni kell ezeket az adatokat. A Gáler jelentés idején is ők értük az adatokat, amelyek, és, és ezeket meg is kell ismételni. Első alkalommal kaptuk ezt a érdemi adat halmazt, amivel már kezdeni is tudunk valamit, és és látjuk, hogy igen, a szellemi tulajdonjog milyen támogatást élveznek elvi szinten, de még érdekesebb az, hogy mi lesz majd a következő jelentésben. Jobban meg kell értenünk, hogy a polgárok hogyan értékelik a szellemi tulajdonjog jogi keretét, és nekünk is el kell gondolkodni, hogy milyen lépéseket kell tennünk, hogy a társadalom igényeihez alkalmazkodni tudjunk, és a technológiai fejlődéshez is alkalmazkodjunk. Ez a tanulmány széles körű támogatást biztosít a munkánkhoz, hogy a jogot hozzáigazítsuk a valósághoz, hogy legális alternatíva, jogi alternatívákat kínáljunk. Ez egy rendkívül fontos lépés. Remélem, hogy a megfigyelő központ folyamatosan tudja végezni ezt a munkát, és állandóan gyűjti az adatokat. Az egyetlen kérdés csupán az lesz, hogy nem tudom, visszaigazolja, hogy a jelentéseket tényleg megcsinálják, és hogy továbbra is gyűjtik az adatokat, és milyen időkeretekben gondolkodik, mikor születik a következő jelentés. Köszönöm szépen. Köszönöm, Vixen, hogy Lichtenberg kolléganő. Köszönöm szépen. A tanulmányt már láttam a világhálón, nem tudtam végig jelen lenni az előadása során. Egy néhány kommentárom ennek ellenére van. Be kell látnom, hogy pszichológiát is tanultam és számos ilyen kérdői volt, hogyan kell ezeket összeállítani, és mi az, amit megkérdezünk, hogyha tudni akarunk valamit és azt kell, hogy mondjam, itt egy problémával szembesülök például. Egy átfogó kérdés a szellemi joggal, hát elnézést kérek, de félrevezető hogyha erre kérdezünk rá, mert részt, ugye, és ezt látjuk a részletválaszokban is, 50%-ban azt látjuk, hogy nem tudják, hogy miről van szó az emberek, és a kérdőívek elemzése alapján tudjuk, az emberek nem látják be, hogy valamit nem tudnak, és ilyenkor valamit beixelnek. Vagyis a, a kérdés nem ismerő kvótája magasabb, mint ahogy ezt ők belátják. Ezt szem előtt kell tartani, szerintem ez egy általános eredménye az ilyen jellegű munkáknak a compliance kutatás területén, tehát kívánt válaszok, nem kívánt válaszok, stb. Ennek van egy tudomány, ezt figyelembe kell venni. Tehát azoknak a akik nem értik a dolgokat, az ismeretlen aránya meglehetősen magas. Tehát, hogyha a gyakorlatban végigmegyünk ezen, és hát egy néhányszor meg is tettem ezt, mert sokszor találkozom iskolai osztályokkal, az információ igénye fiatalok esetében nagyon magas, és a kérdéseknél, amelyekkel én találkozom, hát azok sajnos nem szerepelnek ilyen értelemben az anyagban, de attól tartok, hogyha a micropayment vagy hasonló megoldások szóba kerülnek a világhálón, és ezeket egyszerűsítik, és hát persze észszerű, tisztességes árakat is használnak. Nos, ebben az esetben a legális tartalmak keresése is erősödni fog. Nos, ezzel két problémám van. Egyrészt a fiataloknak nincsen hitelkártyájuk, amivel fizetni tudnak, a micropayment nem működik, és ezek a kártyák, amiket még lehet, értékkártyák, ezeket csak egy platformon tudok felhasználni. És hölgyeim is, ezek a platformok, hát a, ura, igen, ez egy mainstream ügy. Különböző dolgokat kínálnak, amik persze a fiatalok, a fiatal olvasók, hallgatók esetében nagyon népszerűek, azt de ezeken a platformokon, most nem is akarom a nevüket említeni, hogy nem akarok jogellenes reklámot csinálni, de ami igazán foglalkoztatja a fiatalokat, az nincs rajta ezeken. Van ott opera, persze én szeretem az operát. De idő, régebbi számok vannak feltöltve, a nagy nevek rajta vannak, de akiket tényleg keresnek a fiatalok, azokat nem találjuk meg. Tehát az első probléma ilyenkor, hogy ezeken a platformokon a kínálat nem felel meg a főfogyasztóknak ezen a területen. Másrészt a második probléma nem nyomon követhetők az árak. Hogyha egy downloadért ugyanannyit fizetek, mint egy CD-ért, akkor ez egy fiatal ember számára nem hezen nyomon követhető. Pedig részben így van, a platformokon ennyit kell fizetni. És ha tényleg a részletekbe megyünk, akkor egy kicsit jobban megértjük, hogy valójában mi történik, mitől ilyen bizonytalanok a fiatalok ezen a területen. Csináltattam egy tesztet, a fiatalok esetében mm, a, ezeket a jogi nyilatkozatokkal szembesítettem őket. Igazából a fiatalok közül egyik se értette meg, hogy mit tartalmaz egy nyilatkozat, ezt is hozzá tartozik. És utána aztán a fizetős platformokon ingyenes kínálat is van, ami a reklám része a dolognak. Azért nem véletlen, hogy nehezen tudják ezt megkülönböztetni, ez egy probléma. Viszont, hogyha a márkanevekről beszélünk, mindenki tudja, hogy az olasz tengerparton nem lehet gucsitáskát vásárolni. Lehet, hogy viccből veszik néhányan, azt el tudom képzelni. De hogyha boltba megyek, akkor azt a márkát akarom, amelyik rajta szerepel. Miért akarom? Mert az egy minőségi garancia. A download esetében, a letöltések esetében nincsen minőségi garancia. Ugye itt a különbségtétel nincs. Tehát ez, itt egy különbségtételt kell látni egy konkrét termékhez képest. Vagyis úgy gondolom, hogy a magatartás vizsgálatba, a pszichológiába jobban kell, bele kellene mennünk hogyan is döntenek emberek, mi alapján választanak, hogyan ö, kezdenek el letölteni valamit az emberek, mert a szomszéd lány, szomszéd fiú azt mondta, hát van egy jó szám, amit én meg akarok hallgatni, ez tetszeni fog, és utána ő is letöldi, persze. Ez nem úgy van, hogy az ember nekiáll, és most én meg akarom, érteni az, meg akarom sérteni az európai jogot. Tudatosan, vagy kevésbé tudatosan. Ez nem így működik. Ami meghatározza ember viselkedését, az más más motivációkra vezethető vissza. Egészen más faktorok, tényezők vannak, mint amikről beszélünk. És ha ezt nem érjük el, akkor filozofálgathatunk, amíg ö, füstölni kezd az agyunk, nem fog működni a dolog. Nem lesz változás ezen a területen. Olyan államokban sem, ahol nagyon szigorúan lépnek fel a szerzői jogok érdekében, vagy a büntetés is kemény, ennek ellenére nem jutnak el ezekhez az emberekig, mert, és nem, nem tudják büntetni őket, mert különben az eltérések az egyes államok között sokkal nagyobbak lennének. Tehát ha nem tudunk belemenni a részletekbe, hogy miért is vannak a dolgok, a, ezzel foglalkozni kell, és ha ezt nem tesszük meg, akkor nem fogunk semennyit se haladni. Ez világosan látszik szerintem. Másrészt pedig a szellemi tulajdon, amíg az emberek nem tudják, hogy nekik ez miért jó, Ugye a, a konkrét márkáknál, a márkavédelemnél ott ezt ott tudják, de itt nem, és akkor nehéz lesz elmondani neki, hogy miről is van szó. Másrészt pedig, igen, az emberek szeretnek úgy válaszolni, hogy elvárják tőlük, és azt mondják, igen, a szellemi tulajdon mellett vagyok, pedig nem is tudja mi az. Mert tudják, hogy itt van egy gond, és akkor így válaszolnak, ugyanúgy. Mindenki azt mondja, hogy az ivászat, a túl sok evés, a dohányzás egészségtelen, de azért tele vannak a, az éttermek. Így van ez az emberekkel. Tájnasszony, parancsoljam. Köszönöm, három kérdésem lenne. Az első Lichtenberger asszonyéhoz kapcsolódik, és Engström úréhoz, ugyanis azt szeretném tudni, hogy ezt a tanulmányt csak külsősökkel végeztették, vagy saját munkatársaik is dolgoztak a kérdéseken, a válaszok kielemzésén. Az önök szervezetének a tapasztalatát kiírta meg. Második kérdésem, mennyibe került ez a felmérés körülbelül? A harmadik kérdés pedig, Wikström asszonytól is hallottuk, a Gallup jelentésben, vagy Gallo jelentésben kimondtuk, hogy egyelőre nem tudjuk felmérni, hogy évente mennyi eurónyi kár keletkezik, illetve erről lehet vitatkozni, a, a zeneipar bizonyos számokat lobogtat, de mások pedig ebben kételkednek, és elvileg mi ugye arra ettünk, adtunk volna megbízást, hogy mennyi kár keletkezett. Ezt továbbra sem tudjuk. Németországban eh, most is zajlik egy felmérés, mert egyesek kétlik, hogy tényleg akkor lenne a kár, mint ahogy azt a zeneipar bemutatja, beállítja. Tehát eh, miért foglalkoznak ilyen általános eh, attitűd kérdésekkel, és miért nem a lényeggel, és miért nem ö, adtak már is megbízást ö, eleve a károk felmérésére, Mászat kolléga. Nagyon röviden, elnök úr. Német kollégáim nyilván megértik, amikor azt mondom, hogy ez a, ez a téma azzal kapcsolatban, hogy a kérdéseket hogyan teszik fel. A Feuerbach a 19. század elején Hegelnek vetette fel azt, hogy a fej tetejére állítja, állítja a Hegeli rendszert, amikor azt mondta, hogy a hibák nem a válaszokban vannak, hanem a kérdésekben. Ez manapság már közismert a 21. században, ezt bármikor ki lehet mutatni. Én pedig arra ösztönözném Campinos urat és kollégáit, hogy tárják ezt fel a következő tanulmányoknál, vegyék ezt figyelembe. De számomra ez már így eleve nagyon fontosnak tűnik. Ebből is kiderül, hogy a hivatal, az ügynökség milyen munkát végez, mindenképpen sikeres az, amit tesznek. Amint a különböző mintavételeket majd ismertetik velünk, talán még jobb áttekintést adnak a helyzetről, de úgy gondolom, hogy a hivatal mindenképpen eleget tesz a feladatának, a munkakörének, és ezért gratulálok Campinos úrnak. Herr Speroni kollégának adok még utoljára szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó ideje beszélünk a szellemi tulajdon jogról és annak érzékeléséről. Mennyire fontos egy ilyen felmérés számunkra, mint döntéshozók jogalkotók számára? Nyilván figyelembe kell vennünk választóink szempontjából. Azt én köszönöm, hogy elvégezték ezt a tanulmányt, és persze köszönöm a kollégák hozzászólásait is. Néha egy kicsit túlzottan kihegyezzük a gondolkodást a szellemi tulajdonra. Ezen belül is a, a írók és zenei szerzők termékeire, de sok egyéb dolog is ide tartozik, például az autó, amelyben esetleg utángyártott fékek működnek, és lehet, hogy már rég neki mentem volna valaminek, hogyha utángyártott fékeket tetetnék a kocsimba, és nem is lennék ma itt. Tehát konkrétan meg kéne határozni azt a keretet, hogy mikor mit védünk, és amikor valaki egy terméket megvásárol, akkor milyen szabadalom érintett. Elsősorban nem is a fogyasztók és nem is a, a gyártók védelmére szolgál a szabadalom, vagy kéne, hogy szolgáljon, Tehát nem is a gyártót kéne elsősorban védeni, hanem a fogyasztót, a vásárlót. Most visszaadom Campinus úrnak a szót, hogy reagáljon a feltett kérdésekre. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok sok kérdést gyorsan lefedni, aztán a szakmai kérdések ügyében a kollégámnak adnám át a szót, ha megengedi. Köszönöm a biztatást, mind a megfigyelőközpont, mind a tanulmány tekintetében már is többet kérnek egyfelől, másfelől pedig megpróbálnak következtéteseket is levonni belőle. Ez volt végül is a jelentés célja, hogy tényeket tárjunk, úgy gondolunk, hogy fontosak, és a döntéshozás segíthetik. Egyetértek azzal, hogy egy helyzetfelmérés esetén más kérdésekkel is meg lehetett volna közelíteni a kérdést, de megpróbáltunk konzisztensen fellépni, és amint tudják, minden két-három évben kihozunk egy ilyen felmérést, és azonos metodológiával akartunk eljárni. Persze a részletkérdéseket is lebontva is vizsgáljuk, de az alapot a tanulmányhoz egy keret képezte, amely már hatékonynak bizonyult ezen kérdések vizsgálatakor a megfigyelő központnál. Tejnasszony konkrétabb kérdéseket és válaszokat várna. Ahogy elmondtam a bevezetőben, a tanulmányt Edelman Berlin végezte el. Ezt a céget a baloldalamon ülő kollega képviseli. Szerződéses és kiírásos feladat volt ez, 700 ezer euróba került. És megnyugtathatom önöket, hogy az ilyen típusú felméréseknél ez egy teljesen normális ár. Sőt, keményen tárgyaltunk a széggel, tanúsíthatja a kolléga, hogy lenyomjuk azt. Hogy miért nem kezdtük a a jogsértések pénzben kifejezhető kárértékének vizsgálatával. Ennek az az oka, hogy amikor a központ tavalyi munkatervét kidolgoztuk, és most is a több éves tervünkön éppen dolgozunk, amelynek a plenáris ülésén egyébként önök is meghívott tagok, szerettünk volna egy felmérést végezni, amely alapján utána az awareness kampányok hatását is tudjuk mérni, és más fellépéseink hatását is. Tehát ha elindítunk egy awareness kampányt, egy tudatosság növelő kampányt például a reklámok témájában, akkor a kialakított kategóriáinkban, eh, ahol ugye a lakosság fele most eh, téves választ ad, és a kampány hatására ez a szám elmozdul, akkor tudjuk mérni a munkánk hatékonyságát. Nem hiszük, hogy a világot fogjuk megváltani, de szeretnénk azt hinni magunkról, hogy munkánk azért nem teljesen haszontalan, és eh, van, lesz hatása a polgárokra. Már csak azért is, mert egy ilyen felmérés általában nagyon komplex. Nagyon nehéz a jogsértéseket számosítani, és pláne a kárösszeget felmérni a kalóz tevékenység okozta kárt. Ezt ön is belátja, hogy ezeket nagyon nehéz mérni. Nemzetközi szervezetek is küzdködnek ezzel a problémával. Ez egy igen bonyolult kérdés de jövő év végéig ezen az úton is elindulunk majd, és lesznek eredményeink. Ez egyfajta ö, diskurzus, amelyet most elkezdtünk, és szerintem ebből a felmérésből ö, elsősorban az jön ki, hogy baj van, és sokan azt gondolják, hogy a szellemi tulajdonjog az az elitre tartozik, túlbonyolult kérdés, és őket nem érti, mindegy, hogy most ezt copyrightnak hívják, vagy menek. És hogy csak a multinacionális cégek érdekét szolgálja. Ugyanakkor, ha belegondolunk abba, hogy a GDP és a foglalkoztatás több mint 90%-át Európának KKV-k adják, és még inkább a kicsik, mint a közepesek, akkor sejthető, hogy ebben a gondolkodásban van egy kis hiba, hogy csak a multinacionális cégek érdekét szolgálja a copyright az ipar teljes spektrumát érinti a kérdés. Tehát emeljük ki most a pozitív oldalt, és foglalkozzunk a negatív oldallal, és próbáljuk megvizsgálni, hogy a kettő között mi a korreláció. Ez egy első fázisos tanulmány, majd jövőre már bonyolultabb, kifinomultabb tanulmányt írunk. Kívánna a szakmaibb kérdésekre a kollega úr válaszolni? Igen. Annyit mondanék el, hogy a merítés és a metodológia száz százalékig megfelelt a korábban ilyen témában végzett eljárásnak és merítésnek. A field work is ugyanúgy végeztük el, és az a cég, amely a field work végrehajtotta, ez az MS Opinion, az a vállalkozás amely az Euróbarométernek megbízható régi partnere, és ugyanolyan módszerrel és finanszírozással működik, mint az Euróbarométer. Tehát standard kutatási metodikát használtunk, olyat, amelyet az Európai Unió máskor is alkalmaz. Ami a diverzitást illeti, lehet mindig mondani, hogy az egyik kérdésnél lehet egy jobbat is föltenni. Igen, ez így van. De nézzék meg az egészét a tanulmánynak, és ha az egészet elolvassák, akkor látni fogják, hogy sokkal differenciáltabb az egész tanulmány, mint amit abból most be tudtunk mutatni. Nem csak a szellemi tulajdonról beszéltünk, vagy kérdeztünk, hanem sok egyéb dologról is, és eredeti kérdéseket is föltettünk. Ugye azt kérdeztük, hogy mit gondolnak, éreznek a copyrightról, a designról és a szellemi tulajdonjogról az emberek, de ugyanakkor ugyanezeket a kérdéseket megmértük olyan értelemben is, hogy és mit tesznek. Összevetettük a viselkedést a felfogással, és ugye 10-ből 9 azt mondta, hogy tudja, hogy mi a design, de kiderült, hogy az európaiak csak kisebbsége tud arról, hogy a dizájnt is lehet védeni, és itt is van ö, beje, ö, szabadalom, szabadalmi jog. Tehát egyfajta tudás hézag ö, jelentkezik a társadalom egyes rétegeiben. Aztán a fizetési hajlandóságot is vizsgáltuk, és azokat a jogi modelleket, amelyek alapján ez történhet. Több modell egy irányba mutat, van fizetési hajlandóság, csak az a kérdés, hogy hol húzódik a fair, a kifizethető, a szívesen kifizetett ár és a túlzott ár közötti határ. Órákat lehetne ezzel tölteni, és hát szoktunk is ilyet csinálni, meghallgatunk érintett köröket. A felmérés, a kulturális ö, ö, hozzáállást is mérte, tehát Európában alapvetően a többség támogatja a gondolatot, ugyanakkor a másik oldalon a fairness iránti igény jelentkezik a felhasználók részéről, hogy mi ez az ár, amit hajlandók ők megadni a szellemi termékért. Mi az, amit fairnek tekintenek be lehetne még menni a részletekbe, olvassák el az egész tanulmányt, mi csak a legfontosabb dolgokat emeltük ki a mai előadásban belőle, de ennél sokkal többről szól a felmérés, és részben az önök kérdéseire is válaszolnak ezek a felmérések, hogy mit tudnak az emberek a jogi keretekről, lehetőségekről, Ahogy a kolléga úr is elmondta, itt csak a makro eredményeket mutattuk be, de garantálhatom azt, hogy a metodika független volt és szigorúan megfogalmazott, és szívesen válaszolok további részletkérdésekre, ha erre van lehetőség. Köszönöm szépen, hasznos volt, gondolom ez a vita. zu diesen anderen Themen gespannt. Mein Dank. Köszönöm Kampina úrnak az előadást és kollégájának a válaszokat, azt hiszem ezzel akkor lezárhatjuk ezt a napirendi pontot. Ezzel a nyilvános ülésnek vége, folytatjuk a koordinátorok ülését, gyorsan meg lesz az is rövid szünet után. Thank you.